So, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kezdjük is a szavazást. Karl Schlüter is készen áll, itt helyesel nagyban. Mert volt egyébként még egy változtatás a szavazásnál, a kifogás az eljárási szabályzat 88. cikkének bekezdése alapján REACH témában meghallgattuk röviden a bizottságot az ebédszünet előtt. Ezt Erről szavazunk a legvégén, és előtte lesz egy rövid vita, a kollégák ebben állapodtak meg végül is. Még egy közlemény. Van itt ma egy forgatócsoport, a Dán televízió forgatócsoportja. Dán Jörgensen kollégával kapcsolatosan tudósítanak. Én tehát ennek értelmében megtettem az erre vonatkozó közleményt, és akkor most rátérünk a tízes napi rendi pontunkra az önkéntes és térítésmentes szövet és sejtadományozás tárgyában. 23-as módosító mellette, ellene. Nem volt világos, még egyszer megismételjük tehát. Ah, oké. Okay. Tessék, parancsoljon elnézést! Köztett asszony kérte, hogy vegyük előre az ő jelentését, ha lehet. Cserélhetünk? Dann stimmen wir zuerst ab. Akkor tehát Először a 11-es napi rendi pontról szavazunk, a növekedés szolgáló egészségügy elnevezésű, a 2014-20 közötti időszakra vonatkozó harmadik többéves uniós program az egészségügy területén. Grosztet kolléganő a jelentéstevőnk ebben a témában, és mielőtt megkezdjük a szavazást, még van néhány közlendőm. A 180-as és a 78-as módosít, amelyeket Kádenbach kolléganő nyújtott be, ezeket visszavonta a képviselő. Továbbá van egy szóbeli módosítás is, a 125-ös módosítóval kapcsolatosan, valamint a 73-as kapcsán, és a 94-es módosítóval kapcsolatosan is van szóbeli módosítás. Ennyi volt tehát a mondandóm, és akkor most kezdjük a szavazást. Egy A konszolidált módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás? Elutasítva. A következő az egyes konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőrzést kértek, akkor ellenőrizzük elektronikus úton az egyes konszolidált módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 14-en ellene, tehát világosan elutasítottuk. Elfogadtuk, javítja magát az elnök. Kettes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es módosító mellette ki van? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A következő, a 94-es módosító. Ehhez van egy szóbeli módosítás is. szóbeli módosítással együtt. Erről ugye beszéltem az elején. Ki van mellette? Ki van ellene? Még egyszer, úgy tűnik, hogy a tolmácsolással gond van. 94-es módosítóról szavazunk, tehát a 94-es módosítóról van szó és az ülés legelején elmondtam, hogy van egy szóbeli módosítás is ehhez, és a második részt visszavonták. Igen, rendben van. Így szavazunk. rá, szóbeli módosítással mellette ki van? Ellene ki van? ki elutasítva. A következő 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Itt rehét mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Ellenőrizzük az itt 7 módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 27-en ellene, akkor elutasítottuk ebben az esetben. Nem működött a szavazókészülék, elektronikusan szavaztunk, én nem tettek erről Nos, hogyha a készülék nem működik, és ez az első szavazás, amikor ez történt. Én láttam, hogy nem működött. Sajnálom, hogy az elnök, szavaztunk már. Már szavaztunk, sajnálom. Bízom benne, hogy jól működik a készülék. Ich habe vorher eine elektronische Előzőleg bejelentettem az elektronikus szavazást. Nagyon sajnálom. Nekem is van itt egy plusz a szavazó listámon, de a szabályokat követjük, el van utasítva, kedves kollégák. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ezt is ellenőriznünk kell elektronikusan. Ellenőrizzük a 96-os módosítót elektronikus úton. Mindenki szavazott? A néppártnál hárommal több szavazat érkezett be. Tudom, Karl Heinz, tudom. Jó, akkor most rendben van. Jó, lezárom a szavazást. 34-en mellette, 23-an ellene. Ez azt jelenti, hogy a 96-ost elfogadtuk. A következő a 97-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 99-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, itre 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 100-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum következő mellette ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Ugorhatunk egyet a szavazólistánkon. A következő a 102-es módosító. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük elektronikusan a 100 12-es módosító eredményét. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 31-en ellene, tehát elutasítottuk. 113-as mellette. Ellene ki van? Ezt is ellenőriznünk kell ellenőrizzük a 113-ast. Elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 31-en ellene, tehát elutasítottuk. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ittre 10 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Technikai kompromisszum az ötös cikkel kapcsolatosan mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Itre 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 118 és 117-es, er, együtt szavazunk róluk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 120 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 122-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 124 és 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 125. Szóbeli módosítóval együtt, mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Szóbeli módosítás nélkül is szavaznunk kell róla, még egyszer, tehát 125-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 126-os, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128-as mellette, ellene ki van, ki tartózkodik, elutasítottuk. 129-es. 129-es, a következő mellette ki van, ellene ki van, ki tartózkodik, elfogadtuk. 130. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Százharminckettes. 131-es elnézést, javítja magát az elnök. 131-es a következő. 131. 131, mindig az első ötlet a legjobb, tehát ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük. 131, elektronikusan ellenőrizzük tehát. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 24-en ellene, tehát világosan elfogadtuk. 132. Részenként szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadva második rész mellette. A jelentéstevő szeretne valamit mondani. Traduction dans la langue française. Tolmácsolási problémám volt a francia nyelvvel. Szavaztatott a 131-es módosítóról, és 132-est említettek a francia tolmácsolásban. Tehát én azt mutattam a kollégáknak, hogy szavazzunk mellette, noha mi a 131-es ellen vagyunk. Ezt szeretném pontosítani, mert itt egy tolmácsolási hiba volt a francia tolmácsolásban a módosító számát illetően. Alors, est-ce que vous, est-ce que enfin, je bien qu'on revient jamais sur les votes. Jó lenne, ha visszatérnénk a szavazásra. Itt jeleztem a kollégáknak, hogy hogyan szavazzanak, de sajnos itt a tolmácsolásban volt hiba a számot illetően. Tudom, hogy meg lehetne ismételni ezt a szavazást. Tudomásul vettem, de amikor az imént az előbb, tehát amikor az előbb szavaztunk, a néppárt ellene szavazott, ha jól láttam, tehát ilyen, ennek értelmében... No, 24 24-en szavaztak ellene. So, also geht's jetzt weiter. Folytatjuk tehát a 132-essel. Két részben. Je répète pour que ce soit bien. Még egyszer megismétlem, hogy világos legyen. Az imént én a francia tolmácsolásból azt hallottam, hogy a 132-es módosítóról szavazunk. Kicsit csodálkoztam is, hogy azt mondta, hogy két részben szavazunk. Azt hittem, hogy itt egy módosításról van szó. Mi a 132-es támogatjuk, tehát azt mutatom a kollégáknak, hogy szavazunk mellette. Noha valójában ön németül azt említette, hogy a 131-esről kell szavazni. Én ö, nem ezt hallottam a fülhallgatomból. Tehát én azt mutattam a kollégáknak, hogy szavazunk mellette, noha a mi szavazólistánkon az szerepel, hogy a 131-es módosítót elutasítjuk, ezt akartam mondani. Sajnálom, hogy problémákat okozok, de tolmácsolási hibáról volt szó. Én nagy figyelemmel követtem ezt, tehát... Legfeljebb a francia nyelven lehetett gond. Weisgerber asszony szeretett volna még jelentkezni. Igen, megerősíteném, ami elhangzott. Én a francia kolléganő jelzésére hagyatkoztam. Grosztet kolléganő, én a francia kolléganő jelzésére hagyatkoztam tehát, de csodálkoztam, mert a szavazólisten egy mínusz áll, és az egész bal oldal plusszal szavazott, mert rossz volt a tolmácsolás, és ha a tolmácsolás rossz volt, akkor kérném, hogy egyszerűen ismételjük meg a szavazást. Kedves kolléganő! Nem volt német tolmácsolás, ugye? Én ugye eredeti nyelven mondtam, Hogyha a jelentéstevő ragaszkodik hozzá, akkor természetesen meg kell ismételni, de egyébként egyértelmű volt a dolog, és ön minusszal szavazott, és itt van a szavazólista is önök előtt. Jó, akkor megismételjük. Mert többen is kérték a 131-esről szóló szavazást, hogy ne vitázzunk erről egész délután, mert vannak még más napi rendi pontjaink is. 131. Elektronikusan szavazunk a 131-esről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki szavazott? A néppártnál kettővel több szavazat van. Kiválaszthatnak két embert, aki nem szavaz. Állapodjanak meg. Még mindig egyel több van. Most rendben van. Lezárom. 31-en mellette, 32-en ellene. Tehát elutasítottuk. A következő a 132-es Részenként szavazunk. Első rész, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, nem világos az eredmény, elektronikusan szavazunk a második részről a 132-es módosító esetében. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A néppártnál még mindig egyel több szavazat van. Még egyszer kell szavaznunk. 132-es második rész elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 32-en ellene, ez azt jelenti, hogy a második részt elutasítottuk. Rátérünk a 137-esre, ki van mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136-os mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. 138 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk 139-es mellette, ellene, Elektronikusan ellenőrizzük a 139-es módosító eredményét. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40 en mellette, 23-an ellene, tehát világosan, világos az eredmény, 140-es első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 141-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 142-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Budget 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 145-ös fogyott. 143 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 144 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 146-os szóbeli módosítással együtt, és két részben szavazunk. Első rész 146-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész oka fogyott ezzel. 147 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Étre 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Részenként szavazunk a 148-asnál, első rész mellette ki van. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk, második rész. Mellette ki van? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük a 149-es eredményét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a néppártnál egyel több van. Meg kell ismételnünk. 149-es. Elektronikusan tehát ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 29-en ellene. Elfogadtuk. 15 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 150-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. A 150-es elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31 mellette, 30 ellene elfogadva. 151-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 153 mellette, három mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 156-os mellette, ellenőrizzük előbb a 155-öset elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 34 mellette, 27 ellene elfogadva. 156-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 157-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 159-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 160-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 161-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 162 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 163 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, budget 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 165-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 164-es mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük a 164-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31 mellette, 29 ellene, elfogadva. 11-es, 16-os, közösen szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 166-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 167-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 168-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 169-es mellette, ellene, tartózkodás a 170-es mellette, ellene, tartózkodás a 171-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 172-es mellette, ellenőrizzük a 171-eset előbb, elektronikusan megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 29 mellette 30 ellene elutasítva. 172-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, itt 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 174 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 173 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 175 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 176-os a szóbeli módosítóval együtt, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész után a 177-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 178 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 179-es a 178-asat ellenőrizzük előbb elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 mellette, 30 ellene, elutasítva. 179-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás nem világos. Elektronikusan ellenőrizzük a budget 14-est. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 33 ellene, elutasítva. 181 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene, tartózkodás ötösítve, 182 mellette, ellene, tartózkodás nem világos, ellenőrizzük elektronikusan a 182-es, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 31 ellene elutasítva, 183 mellette, ellenet tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 185-ös mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 186 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 187 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 188-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, úgy tűnik, de elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 37 mellette, 25 ellene, elfogadva. 189-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 190 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös szóval a módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva, 191-es a következő mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 192 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 193 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 194 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 195-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 196 mellette, ellenet tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük az ITRE 25-öset elektronikusan. Mindenki szavazon. Lezárom a szavazást. 39 mellette, 21 ellene Virágosan jelezzék legközelebb 97 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva, 198-as mellette, ellene, tartózkodás ötösítve, 190-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 200-as részenkénti szavazás, első rész, három rész, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, a harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 201-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva, 202 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 203 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 204-es mellette, ellenálltartózkodás elfogadva, 205-ös mellette ellenálltartózkodás elfogadva, 206-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás, de elektronikusan ellenőrizzük a 18-asat. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 32 ellene, elutasítva. 207 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ugorhatunk 280 második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 208-asat elektronikusan, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 30 ellen elfogadva. 213 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan a 213-asat. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31 mellette, 32 ellene, elutasítva. 19-es. Tizenkilences mellett ki ellenet tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 214 első rész mellette ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 mellette, 30 ellene elfogadva. Második rész, akkor fogyottá válik. os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 217 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 218 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 219 részenként, második rész, illetve első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 220-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ugorhatunk, 221 mellette, ellene tartózkodás elfogadva ittre 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 228-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan a 228-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 45 mellette, 18 ellene, elfogadva. budget egy mellette, ellene tartózkodás elfogadva, budget 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23-24 okafogyottá válnak 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellentartózkodás elfogadva, 34 mellette, ellentartózkodás elfogadva, 35-ös mellette, ellentartózkodás elfogadva, 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-es mellette, ellentartózkodás elfogadva, 38-as mellette, ellentartózkodás elfogadva, Harminckilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39-es mellette, második rész, ellene, tartózkodás elfogadva, második mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Budget 3, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nézzük most a 47 es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es Líza mellette ellene tartózkodás elutasítva. Budget 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette, ellene tartózkodás. Megnézzük a 44-est elektronikusan. 44-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 42 mellette, 21-en ellene, tehát világos többséggel elfogadva. Nézzük a 45-öst mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ittre 2-es mellette. Ellene. Tartózkodás A liberálisok hogyan kívánnak szavazni? Rendben, akkor ellenőrizzük ezt. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 35-en ellene, ezzel elutasítva az ITRA 2-es, budget 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 46 as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3 os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük az 50-est részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor átugrunk az 57-esre mellette, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás el, elfogadva 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, Itre négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 72-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 73-as szóbeli módosítóval, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most a szóbeli módosító nélkül megint szavaznunk kell a 73-asról. Ki van a szóbeli módosítás nélkül ezen módosító mellett? Ellene, tartózkodás elutasítva 74-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 77-es mellette ellene Még egyszer szavazzunk a 77-esről. Ki van a 77-es mellett? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette. A 77-est ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 24-en mellett a 39-en ellene. Elutasítottuk tehát. Nézzük az ötöst mellette ellene tartózkodás elfogadva, budget 7-es két részben első részről mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene elutasítva. A 78-ast visszavonták, 79-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 80-as mellette, ellene tartózkodás éppen, hogy elfogadtuk, 81-es mellette. A 80-asról szavazzunk elektronikusan. Karl Schüter és Dan Jörgensen 80-asról elektronikusan szavazunk. Haben alle abgestimmt? Abstimmung geschlossen. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 80. 32 mellett, a 29-en ellene, ezzel elfogadtuk. Nem akartam megzavarni a pár beszédüket. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor nézzük meg a 82-est mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig elektronikus zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 63 dafür. 63-an mellette ellenszavazat nem volt, tartózkodás úgy szintén nem volt, jelentéstevő asszony, gratulálok. Ehhez az egy hangú és világos szavazáshoz köszönöm a munkáját, és köszönetet mondok a titkárságnak is. So, dann springen wir jetzt zum Punkt 10. Nézzük meg most a tízes napi rendi pontot. Jana Kudakis kolléga a jelentéstevő. Kezdjük a 23-as módosítóval mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 24-es mellette. Dagegen. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette. Dagegen. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 26-os mellette kérik, hogy ellenőrizzük a 25-öst elektronikusan. Elektronikusan szavazunk, tehát a 25-ösről mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 28-an ellene. Elfogadtuk. 26-os mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadva konszolidált módosító egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük a Júri 2-est mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Nézzük a 33-ast mellette. Hát ez meglep, hogy ellenőrizzük a 32-est elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezzel elutasítottuk. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodásra utasítva. Kettes konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Júri 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, aztán két azonos módosító van a 39-es és a 40-es, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. Igazából négy azonos volt, nézzük a Júri 6-ost, mellette, ellene tartózkodás elutasítva 44-es mellette Eh, 43-ast átugrottuk? Rosszul jelentettem be, mondja az elnök úr két azonosról beszéltem, valójában négy volt, amely azonos, 39-es, 40-es, 41-es, 42-es. Ez a négy módosító azonos, ezekről együtt szavaztunk. 41. A 43-as fogyott-e válik, hogyha 39-est, 40-est, 41-est vagy 42-est elfogadjuk. Tehát a júri 6-ost elutasítottuk, most pedig átlépünk a 44-es módosítóra, ki van emellett. Ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 48-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, de a 48-ast megvizsgáljuk elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 30 en ellene, tehát elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük a 3-as konszolidált módosítót mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 57-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész tehát okafogyottá válik. 58-as ugyanaz az eljárás szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a második rész okafogyottá válik júli 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva, júli 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor eltugrunk az 5-ös konszolidált módosítóra mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük most a 68-ast mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 6-os konszolidált módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6E konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 80-as mellette ellene elutasítva, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82-es okafogyott tevelik, Nézzük a 84-est, szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás. Akkor nézzük a 85-öst, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 86-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 87-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 88 es szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadva, 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor nézzük a preambul bekezdéseket. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Júri A mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8 os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellenőrizzük a 10-est elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 29-en ellene, ezzel elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Júri év mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13 os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Júri G mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Júri B, okafogyott elvált Júri C, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Júri D, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene, a 22-es oka fogyottá válik, mert a 19-est elfogadtuk, tehát a 20-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most nézzük az elektronikus zárószavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Hat kolléga, öt kolléga még nem. Lezárom a szavazást. 54-en mellette, 4-en ellene, két tartózkodással gratulálok Janakudakis kollégának Krisz kolléganő szót kért, tessék. Elnök úr, csak jelezni szerezném, hogy az 52-es cikknél kisebbségi véleményt kíván frakción benyújtani ezen jelentéshez hozzáfűzve. Bis heute Abend ist die Frist. Ma estig van a határidő, ma este még megteheti, illetve ma estig. Rendben van? Rendben. So, weiter geht's mit dem Tagesordnungs... Folytatjuk a 12-es napi rendi pontunkkal. Az európai alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapítása Strukturális alapok. Jelentéstevőnk Sophie Okoni, 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene ki van, tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás el, elfogadva, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 43 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 44-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 13-as, 46-os, Együtt szavazunk róluk, de először a 45-ösről elektronikusan szavazunk, ellenőrzést kértek, megnyitom a szavazást. Tehát a 45-ös módosítóról van szó. Mindenki szavazott? Még egy szavazásra várunk, szavazatra, elnézést, lezárom a szavazást. 31-en mellette, 29-en ellene, elfogadva. 13 és 46-os módosító, azonosak, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as ellenőrzést kértek, ellenőrizzük elektronikusan a 47-es módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 32-en ellene, egy tartózkodás mellett elutasítottuk. 48-as mellette, Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük, mert nem volt világos. A 49-est ellen, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 36-an ellene. Jó, hogy ellenőriztük, elutasítottuk. 14-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük még egyszer, illetve elmondom még egyszer. 14 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 50 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 51-es mellette. El, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellenőrizzük az 51-est elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 34-en ellene, tehát elutasítottuk. 52-es el mellette, ellene, tartózkodás. Az egyik frakció egyáltalán nem szavazott. 52-es. Megismételjük. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ellenőrizhetjük, jó? Ellenőrizzük tehát az 52-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 27-en ellene. Tehát elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene tartózkodás úgy tűnik elfogadtuk, de jobb, hogyha ellenőrizzük elektronikusan. 57-es módosító tehát elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 30 mellette, 27-en ellene, elfogadva. 58-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 59-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 60-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 71 mellette, ellene, tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 71 es elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 22-en ellene, egy tartózkodással elfogadtuk tehát. 16-os. A 16-oshoz van egy szóbeli módosítás? Igen, parancsoljon. Parancsoljon jelentéstevő asszony. Euh, Köszönöm, elnök úr. Igen, egy szóbeli módosító, melyet javaslok a bizottság részt vesz a nyomonkövetési bizottság munkájában, konzultatív módon, hasonlóképpen az Európai Parlament is részt vett konzultatív módon ebben a munkában. Merci. Köszönöm. Jó, nincs senkinek fenntartása, akkor szóbeli módosítóval együtt ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17 hát mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 74 mellette, Nincs angol tolmácsolás. Rendben akkor rendben van, jó, működik újra. 74-es. 74-es mellette. Ellene, tartózkodás. Elfogadva. 75-ös mellette. Ellene, tartózkodás. Elutasítva. 76-os és 77-es. Mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 78-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, Ellene. Tartózkodás elutasítva. 20-as mellette. 19-eshez ellenőrzést kértek, ellenőrizzük hát. 19-es módosítóról szavazunk, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 31-en ellene. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. Bízzanak az elnökükben. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 81. 81 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 83 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 84-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87-88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 90 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 94 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilences, illetve elnézést nem. A záró szavazáshoz érkeztünk. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 57-en, el, mellette egy, ellenszavazattal, Szívből gratulálunk Szofi Okoninak. Köszönjük neki a munkát, és hogy elkészítette a jelentést. A következő napirendi pontunkra térünk rá. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás célkitűzésről szóló egyedi rendelkezések, valamint az 1080 per 2006 per LK e rendelet hatályon kívül helyezése. A Regi Szakbizottság illetékes, ebben a tárgyban. Mi vélemény készítettünk, és a mi jelentéstevőnk Mário Pirillo. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, Huszonnégyes tehát. Ki van a 24 mellett? Ellene tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük a 24-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 33-an ellene, ez azt jelenti, hogy elutasítottuk 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 1, mell- 1-es és 26-os mellette ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 28-as és 29-es, együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es. Mellette ki van? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 31-est, én sem voltam teljesen biztos az eredményben. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 35-en ellene szavaztak, tehát elutasítottuk. 32-es mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es, 35-ös, mellette ki van, ellenük ki van, tartózkodás elfogadtuk. 39-es me- mellette. 38-as, javítja magát az elnök. A 38-asról szavazunk. Ki van mellette? Ellene ki van. Tartózkodás elutasítva. 39 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 40-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Negy, a következő azonos, 49-50, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok 53-as mellette, ellene, tartózkodás, nem világos az eredmény, ezért elektronikusan ellenőrizzük az 53-as módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 44-en mellette, 12-en ellene szavaztak, így világos az eredmény, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 58-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 59-es mellette, 59-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 61-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nem. Elnézést, mondja az elnök, elfogadtuk mégis. 62-es. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a 62-es módosítót. Nézzük, ki van ellene mellette. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 47-en, mellette hatan 90 elnézést ellene, senki nem tartózkodott. Kell egy szünet? Nem, folytatjuk. Világos, tehát, hogy elfogadtuk ezt. 63-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Súgják nekem, hogy elfogadtuk. Hol a kávé? 64-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Már páran itten sztrájkolni akarnak. Ellenőrizzük a 64-est elektronikus úton. Megnyitom a szavazást a 64-essel kapcsolatosan, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 27-en ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Függelék, ötös, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73-as. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 74-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Nem. Ellenőrizzük a 11-est. Azt hiszem, be kell ismernem, hogy hibáztam, milyen lőtt jön az eredmény. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Világosan elutasítottuk. 12-es. Mellette? Ellene? tartózkodás, elutasítva 13-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, ellenőrizzük, mert nem egységesen szavaznak a frakciók, 14-esről szavazunk, tehát elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 22-en ellen, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk, ez a záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 50-en mellette, ketten ellene. Gratulálunk Mário Pirillónak! Wir kommen jetzt zum a 14-es napi rendi pont következik, kohéziós alap és a 1080 per 2006-os LK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése. 19-es mellette ellene tartózkodás utasítva 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es visszavonták, egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan ellenőrizzük az egyest. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39 mellette, 14 ellen elfogad a 22-es mellette, ellene tartózkodás, nem világos. A 22-est ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28 mellette, 23 ellene, elfogadva 23-as, mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. Kettes 24-es, 25-ös, 26-os mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellenet tartózkodás elfogad, a 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette, ellenőrizzük a 37-est elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. egy mellette, 23 ellene, harmincnyolc mellette, ellene tartózkodás elfogadva a hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 8-as mellette, ellenetartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 45-46 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellette, ellene tartózkodás nem világos. 49-esről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36 mellette, 15 ellene, elfogadva. 50 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 453 mellette, ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük az 53-asat elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 32 ellene, elutasítva. 14 mellette, e, nem. Tartózkodás elfogadva. 55 áll mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellenőrizzük az 55 át elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 mellette, 23 mellette, elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55B mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es, 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elnézést javítja magát az elnök, elfogadva. Elektronikusan szavazunk, végső szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 55 mellette senki nem volt ellene, senki nem tartózkodott. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő napi rendi pont a 15-ös transeurópai közlek, távközlési hálózatok és a 1336 per 97 esek elhatározott hatályon kívül helyezése. 19-es mellette 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as, 24-es mellette ellene, tartaszkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es és 9-es. Ezeket visszavonták. 26-os mellette, ellene, tartózkodás nem világos, elektronikusan szavazunk a 26-osról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 mellette, 25 ellene, elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es és 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellenállt tartózkodás elfogadva. Kettes visszavonták. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan végső szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 53 mellette egy tartózkodás mellett gratulálunk Rosszi kollégának. Rövid vitára kerül most sor, hogy ezt korábban jeleztem, mindenki egy percet kap. Richard Zéber kap először szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna egy kicsit több időt kapunk, fontos ez a téma. arra van szó, hogy orvos és te ítékszeg és hajdíszekben megtiltsuk. A kollégák és jó magam az eljárást kritizáltuk. A rák bizottság, tehát a kockázatelemzés nem javasolt kivételeket, hiszen itt eh, felmerült eh, annak a kockázata, hogy az a bizottság, amely szociál-ökonomikus hatásokért felelős, két kivételt adott meg, tehát bizonyos kristály termékeknél ez megalapozott lenne az elemzés nélkül, és a bizottság ezt az összes kristály termékre kiterjeszti. A francia hatóságok készítettek egy anyagot, Angolul föl fogom ezt most olvasni. 99 óta gyermekeket megmérgezték furcsa forrásokból. Valószínűleg ólom került bele ezekbe az anyagokba, és az ólom nem eh, minősült küszöbértékhez kötött toxikus anyagnak, a gyermekek különösen e, érzékenyek, éppen ezért nem szabad kitenni őket ennek a kockázatnak, hiszen központi idegrendszerüket ez megtámadhatja, és hatása van fejlődésükre. Tehát az ékszerek viselése nem probléma, viszont ha ezt a szájába veszi valaki, vagy lenyeli, akkor ennek vannak egészségi kockázatai az ólomnál itt egy nem küszöbértékhez kötött toxikus anyagról van szó, és a legkisebb mennyiségben is okozhat ez problémát. Vannak alternatívák, illetve nincsenek a piacon, különböző gyártókat kérdeztünk meg, vannak szabadalmak, vannak alternatíva, vák és a költségek alacsonyan mozognak. Azt vetették a szememre, hogy bizonyos vállalkozás mellett álltam ki ezeket a rágalmazásokat visszautasítom, de hogyha egy piacon van egy adott technológia, ez a vállalkozás egyébként Ausztriában van, ettől függetlenül ki lehet állni mellette, de a bizottságot szeretném arra kérni, hogy vegye tudomásul azt, hogy az anyagok, amelyeket eh, eljutottunk hozzájuk, hogy ezeket olvassák el, és ne tagadja azt, hogy ezek az anyagok egyrészt eh, veszélyesek, másrészt pedig gazdasági szempontból érdekesek. Köszönöm. Äh, wir haben jetzt ein Problem. Wir kriegen, wir kriegen gleich... Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen, mindjárt érkezik a biztos. Äh, még egyszer felolvasom, kik jelentkeztek. Dagmar Roth-Behren, die Kollegin Ries, Grostet, Mathieu, Pirillo, Liese, Uski, Schlüter, Kramer, Davis, Hassi, und damit können wir das gemeinsam. És akkor ezzel aztán majd 10 órakor meg is vacsorázhatunk közösen, ha ennek a végére értünk. Viccelek, de mindenképpen rövidnek kell lennünk. Tudom, hogy fontos a téma, nagyon vitatott, de ha csak lehet, akkor mindenki 1 perc 30 másodpercben szólalhat fel. Richard Zéber egy kicsit többet kapott, mert ő az kifogás egyik szerzője, Linda meg Evan a következő. Parancsolj, Linda, 1 perc 30 másodperc. Elnök úr, itt van még a bizottság képviselője? Itt van, rendben van. Akkor nekem lenne egy kérdésem hozzájuk, hogyha jól értem, akkor arról van szó, hogy egy határértéket határozzunk meg az ólomtartalmú ékszerek esetében. Tehát Zéber úr mondott néhány szót az ékszerekről. Itt ugye a fém, fémes részeiről van szó ezeknek a hajdíszeknek és ékszereknek, ezek a gyermekek esetében gondot jelenthetnek, és a kifogás az üvegre vonatkozik, az üveg ugyanis nem korrodálódik ugyanúgy, és abból nem szabadul fel az ólom, ha jól értettem délben, az ebédszünetben elolvastam az anyagot. Érdekelne Zéber úrtól kérdezem, hogy itt az, arról van szó, hogy a felnőttek és a gyerekek a szájukba veszik az ékszereket? nem Kellene jobban aggódni az ólomkristály miatt, amely sokkal szélesebb körben hozzáférhető. És hogyha ez veszélyes, akkor nem kellene sokkal jobban aggódnunk? Tehát a bizottságtól azt kérdezem, hogy az üvegben található ólom milyen veszélyt jelent. Köszönöm. Köszönjük Lindának, Rostett képviselő. 30. 1 perc 30. Köszönöm. Azt hiszem, kisé álmodozunk, amikor erről a problémáról beszélünk, hiszen itt az ékszerek, a kristály ékszerek, az ólommal készült ékszerek ö, <clears throat> esetében számomra ez a jogszabály túlzottnak tűnik, és nem indokolt, hiszen nincs kitettség az ólomnak, tehát nincs egészségi kockázat és amikor az ékszerekről beszélünk, amikor ilyenfajta ékszere típusokról beszélünk, tehát vannak mindenféle kristály vagy egyéb ékszerek, amelyek elég sokba kerülnek, hát ezeket nem adjuk oda a gyermekeknek. Hogyan nyerhet, nyerhetne le egy gyermek egy ilyen ékszert? Tehát ez olyan ez a jogszabály, mint hogyha azt feltételezni, hogy a szülők felügyelet nélkül hagyják a gyermekeiket, tehát ez nevetséges. A bizottság azt mondta, hogy nincsenek alternatívek, tehát nincsen itt egészségi kockázat. Azt hiszem, hogy ezzel a vitát lezárhatjuk. Ez egy gazdasági jellegű vita, és egy ilyen döntésnek katasztrofikus kihatása lenne egy olyan ágazatra, amely hagyományos módszerekkel dolgozik, amelyek elengedhetetlen, melyet elengedhetetlenül meg kell őriznünk, ez a gazdaságunkhoz tartozik, ez az ágazat, ez fontos szeretét uralja a nemzetközi piacnak, tehát az ilyenfajta dolgokat nem engedhetjük meg. Vielen Dank, als nächstes spricht Frau Ries. Köszönöm, Rész mondja a következő. J'ai bien compris. Euh, Köszönöm, elnök úr, jól értettem meg, ha van asszony kérdését, és jó magam is, ami az ékszereket, illeti a fémeket, az ulmot, ezt az irányel már lefedi, ahogyan Grosztet asszony is említette. Itt a kristályágazatról van szó, illetve a zománc ágazatról. Tehát itt egy világos keresletről van szó, és a bizottság megfelelt erre a kritik- két kritikára. Azt hiszem, hogy itt nincsen alternatíva, hiszen számos specifikus jellemző van, valamint a színek is. A specializált szakbizottság bocsájtotta ki ezt a véleményt. Itt két biztos van, akik a Rich okán érintettek, és a bizottság teljes mértékben kompetens azon vélemény tekintetében, melyet kiadott. Tehát ez ezt a kereskedelmi vitát véleményem szerint le is zárja, és ez eléggé őszintétlen, tisztességtelen vita is. Köszönöm. A következő. Vielen Um... Ruth Bérend kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozni tudok mindenhoz, amit meg Even kolléganő, illetve Grosztat kolléganő mondtak, Tiszteletben tartom azt, hogy az ólom problémáit megvizsgáljuk olyan termékekben, amelyekkel közvetlen kapcsolatba kerülünk, de hogyha megnézzük az ólom előfordulását az üvegben, akkor én nem tartom megfelelőnek azt, hogy itt az ékszerekkel foglalkozunk. Tiszteletben tartom azt, hogy van egy olyan nagy cég, amely kialakította a technológiát, ólom nélküli. Ez egy versenyelőny, és itt ugye reklámolhatnék a cég számára, de nem szeretném, hogyha túszként eltenének más, más korlátozások kapcsán. Tehát azt gondolom, hogy ez ellen kell szavaznunk, és hogyha korrekt módon akarjuk a kezelni, akkor máshogy kell ezt kezelnünk. Köszönöm szépen, Frederik Matyő. Veronik Matyő. Nem tudom, hogy mit keres az ékszer az MV-ben. Én a az egyik ékszerüzem közében lakom, és beszélgettem a lavatórium igazgatójával, aki technikai magyarázatokat adott. Mit is mondott? Őt azt mondott, a Bakara nevű vállalat a kristályba olmot tesz, mégpedig azért, hogy az ékszerek kézzel lehess, az ékszereket kézzel lehessen elkészíteni. Vannak más olyan üzemek, amelyek ezt mechanikusan teszik, és hogyha látható előnyt szeretnének, akkor ezt csak manuális módon lehet előállítani. Ez egy francia gyakorlat, minden tagországnak megvan a saját gyakorlata, de Bakkarában ezt meg szeretnék őrizni, ezt a módszert. Jelentős előrelépéseket tettek a képeikkel, és más országokban szintén meg akarják tartani ezt a szakmai tudást. Zéber úr az én e, e-mailbeli kéréseimet nem vette figyelembe, a szocialista kormány, még akkor is, hogyha én népádban vagyok, azt mondta, hogy azok a gyerekek, akik kapcsolatban vannak az ékszerekkel. Köszönöm szépen, a következő hozzászóló. Én beszerettem volna fejezni. Köszönjük, Pirilló kolléga. Gracias, señor presidente. Sinceramente, eh, he oído hablar de esta... Köszönöm, elnök úr, hallottam itt statisztikákról, ami az ólom hatását illeti a gyermekekre vonatkozóan. De semmiféle statisztikában nem foglalkoztak azzal, hogy a szülők szájba vennék az ékszereket. Hát legyünk szigorúak, különösen abban a gazdag világban, amiben élünk. Legyünk komolyak, amikor ilyen témákról beszélünk. Ezt a parlamentet ne használjuk piaci eszközként, hogy a, vers, hogy a konkurenciának adjunk előnyt. Itt, hogy ha a képviselők szavazatait akarják felhasználni piaci és összedés megszerzésére, ez nem egy komoly dolog, én ellene fogok szavazni, nincsenek tudományos adatok, ezt az ügynökség, a bizottság is hangoztatta. Mi kértünk igazolásokat, ellenőrzéseket, megvizsgáltuk ezeket. Itt egy specifikus vállalat által támogatott javaslatról van szó. Ezt tisztázni kell. Itt nem egy vállalat érdekeit védjük, hanem az általános érdekeket. Egy perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen. Nem akarom megismételni azt, amit az előttem szólók mondtak, teljesen egyetértek az elhangzottakkal. Egy további érvet azonban mégis felvonultatnék, hogyha bekövetkezne ez a kivétel, elfogadnánk ezt a derogációt, akkor szigorúbb lenne a szabályozás, mint a gyermek játékszerek esetében, csak hogy tudják. Az egész vita, az egész javaslat abszurd, és elnézést kell kérnem, amiért nem fogok tudni a szavazáson itt lenni, ellene szavaznék, de sajnos vissza kell repülnöm Prágába, köszönöm. Köszönjük szépen, Pirilló kolléga következő. Sí, grazie, president. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok az Európai Bizottságnak, a magyarázatokért, amelyekkel szolgált ma délelőtt. Ezek megerősítik az ellenérzésemet azt illetően, hogy a kristályban ne legyen ólom. Ma délelőtt hallhat, hallhattuk az EKHE a véleményét, mely szerint nincsenek tudományos bizonyítékok arra, hogy lennének itt közvetlen kockázatok az egészségre, amelyek az ólom ból vagy az x használt kristályból erednének. Nos, a bizottság nem foglalkozhat egy ilyen kérdéssel azt követően, hogy a bizottság nagyon világosan fogalmazott. A bizottság által javasolt mentesség számomra támogathatónak tűnik, mert jelenleg nincsenek alternatívák, és gazdasági szempontból ez nem helyettesíthető azonnal a gazdasági szereplők részéről. Ezen kívül ma kifejtették, hogy van itt egy öt éven belül felülvizsgálati záradék, ez mindenféleképpen lényeges és fontos, éppen ezért én ellene fogok szavazni egyes kollégák ezen javaslatának. Péter Líze, Dan. Köszönöm, Péter Líze. Csak nagyon röviden. Az én információim alapján az alternatívák nem csak egy céghez tartoznak, hanem számos cég rendelkezik ezekkel, és ők már dolgoznak az alternatívákkal. Ezt figyelembe kell vennünk, és egy kicsit csodálkozom a vita éles hangulatán, gyakran, túl gyakran is élem meg azt, hogy egy adott vállalat érdekeit túlságosan előtérbe helyezik a szigorú környezetvédelmi szabályokat, főleg olyan vállalkozásoknál, amelyek innovatívak. Hát ne kritizáljuk az innovatív vállalkozásokat csak emiatt. Hát enviként fontosnak tartom azt, hogy támogassuk az innovatív vállalkozásokat, és természetesen különböző elképzeléseket lehet képviselni, de nem arról van szó, hogy ezt a gyerekek megeszik, hanem a gyerekek mindent a szájukba veszik, vesznek, és hogyha elég sokáig van a szájukban, akkor nem kizárható a szegészségi kockázat. Éppen ezért Richard Zéber erőfeszítéseit értékelem, és azt gondolom, hogy folytassunk szakmai vitát. Köszönöm szépen, Kár Schlüter kapszott. Nos, csak azért, mert hosszú ideig egy bizonyos módon jártunk el, ez nem indokolja, hogy tovább is így járjunk el. Nos, az ólomból készült vezetékek a római időkben nem voltak igazán jó ötlet, hát most már nyilván nem így kellene eljárni, mint akkor. De azt hiszem, sokkal nagyobb gondjaink is vannak, mint hogy a gyermekek szájukba veszik az égszereket, Nekem például vannak higany töméseim, akkor ez számomra veszélyes? Gondolkodjunk el azon, lehet, hogy az idősek esetében nagyobb gond az, hogy higanytartalmú fogtöméseik vannak. Az ólom esetében nincsen határérték meghatározva. Fontos ezt szabályozni, de gondolkodjunk el azon, hogy más ólomtartalmú termékek milyen kihatással vannak az egészségre. Ez is fontos. Köszönjük szépen, Krámer kolléga. Nos, tartok tőle, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság nevetségessé teszi magát, hogyha elfogadja ezt az állásfoglalást. Sok minden elhangzott arról, hogy az ólom milyen veszélyes. Emlékeztetnék rá, hogy Németországban szilveszterkor, azaz új évkor ólomot szoktunk önteni, ilyenkor az olom szabadon megvásárolható a boltokban, a, és családi körben felforrósítjuk az olmat, beleöntjük a vízbe, és többen is említették azokat a tartályokat, amelyek utána közvetlenül az élelmiszerre is kapcsolatba kerülnek, amelyeket ilyenkor használjuk. Úgy gondolom, az innovatív vállalkozásoknak nincs szüksége a Környezetvédelmi Szakbizottság véleményére, akinek jó ötletei vannak, az tartsa be a szabályokat és dobja piacra a termékeit, nem kellene ilyen észszerűtlen döntésekbe bocsátkoznunk. Szátuhászi, Köszönöm szépen. Több kolléga már említette, hogy az ólom egy nem határértékhez kötött anyag, amely azonban mérgező. Ha lehet, akkor el kell kerülni ennek használatát. Ahogyan Péter Líze mondta, van több vállalat, amely már alternatívákat alkalmaz. Amikor a technológia változik, akkor mindig vannak olyan vállalatok, amelyek elsőként fogadják el a tisztább, alternatív megoldásokat, és aztán mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nincsen alternatíva, de ebben az esetben van. Számomra a lényeges pont az, hogy a kockázatfelmérő bizottság eh, nem tett javaslatot erre a kivételre. A szocioökonómiai eh, bizottság tett eh, javaslatot, és azt mondta, hogy nincs szignifikáns kockázat, nem áll fenn ilyen. Ez nem az ő feladatuk, nem az ő feladatuk ezt felmérni. Az ő feladatuk a költséghatékonyság felmérése, illetve azt gondolom, hogy ha van alternatívája az ólom felhasználásának, akkor azt az elvet kell követnünk, hogy a legtisztább megoldást támogatjuk. Köszönjük szépen, utolsóként Chris Davis kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha van arányos és bizonyítható kockázat, akkor cselekednünk kell, de nézzük meg az arányosságot először is. Hogyha életeket akarunk megmenteni, ez a célunk, akkor mindenki, aki autóval jár, ezen túl ne hajtson autót, mert évente több tízezren halnak meg az utakon. Tehát mindig nézzük meg az arányosság elvét. Ebben az esetben az ólomról van szó, illetve, hogy milyen veszélyt jelenthet az ólom, hogyha a gyermekük szájú, szájá, gyermekek szájába kerül. Nos, hát az olyan szülőket börtönbe kellene zárni, akik esetében előfordul az, hogy a gyerek a szájába veszi ezeket a tárgyakat? Hát azért itt sem szabatolt az arányosság, azt hiszem. Az Európai Bizottság ma délelőtt azt mondta, az ólomkristály szájba való bevétele a, ö, esetében nem szabadul fel, ólom nem jut be a szervezetbe. Kérdés, hogy kinek van itt igaza. Ha a bizottságnak van igaza, hát akkor a bizottságot fogom támogatni, és az állásfoglás ellen szavazok. Köszönöm szépen, Chris Davis. Azt hiszem, Chris Davis jó liberális lenne. Hogyha a jó liberális azt jelenti, hogy német liberális, akkor legyünk óvatosak azért. Lieber, lieber Chris Davis. Kedves Chris Davis, óvatosan. Vigyázat. Linda McEwen hat beantragt kurze Auszeit, zwei Minuten. Linda McEwen rövid szünetet kért, két percet. Két perces szünetet tartunk, hogy még tanácskozhassanak a frakciók, azt hiszem nem szól semmi ez ellen. Jó, rendben. A szocialista frakcióban is felszállt a köd, világos a helyzet, akkor rögtön a tettek mezeire is léphetünk, és szavazhatunk erről a kifogásról. Elektronikusan szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Úgy látom, még nem mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 12-en mellette, 29-en ellene, egy tartózkodás mellett. Ezt a kifogást ezzel elutasítottuk. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm ezt a, az élénk vitát, és hogy mégiscsak sikerült ma ennek is a végére érnünk. Ezzel akkor a szavazást befejeztük. Úgy tájékoztattak, hogy a Biztos úr, mindjárt meg is érkezik. Wo ist denn hier mein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 So, werte Kollegen und... Tehát, kedves kollégák, kérem, foglaljanak helyet, megérkezett a vendégünk. Szeretettel üdvözlöm ipari biztosunkat, aki egyben az Európai Bizottság alelnöke is. Tajani úr, szeretettel üdvözöljük a Környezetvédelmi Szakbizottságban, amely az Európai Parlament legnagyobb jogalkotó szakbizottsága, de ezt egyébként is tudja bizonyosan, hiszen egykoron ön is a parlament képviselőjeként munkálkodott. Nagyon örülök, hogy ma itt van, és hogy eszmecserére nyílik lehetőségünk. Különféle témákat szeretnénk egymással megtárgyalni ma. Erre van is lehetőségünk bőven, és elsőként ön kapja meg a szót, hogy bevezesse a témát. Önél szó parancsoljon. Dankeschön, President. tudta. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani önnek és a bizottságnak, hogy lehetőségem nyílik részt venni munkáikban. Első ízben találkozunk mióta megválasztott láttak iparügyi KKV-kkal foglalkozó űrkutatásra és idegenforgalommal foglalkozó biztossá. Úgy vélem, hogy ez a találkozó rendkívül jó időpontban zajlik, különösen, különösen annak a vitának fényében, amely Európában zajlik a növekedés és foglalkoztatás fellendítésének szükségességéről Európában. Európa soha nem látott jellegű gazdasági és társadalmi helyzetben van a második világháború után, és mivel sürgősen fel kell lendítenünk a foglalkoztatást és a versenyképességet, nagyon fontos kihívásokkal nézünk szemben, mint a nemzetközi demográfiai helyzet, az európai népesség előregedése, az energiával és a nyersanyagokkal kapcsolatos növekedő szükséglet és az éghajlat vészhelyzet. A világ népessége évente 70 millióval növekszik, és 2020-ig az EU földgáztól és kőolajtól való függősége, importtól való függősége meghaladja majd a 80, illetve 90 százalékot. 2030-ban pedig a nemzetközi energiafogyasztás megkezdődik a felemelkedő országok növekedésével, hiszen két milliárd személy tartozik majd a 10 és 30 ezer dollár közötti jövedelmi sávba nagyon erőteljesen növekednek a javak és források iránti keresleti igények. 2030-ban a gépjárműpark a jelenlegi 800 millióról 1,5 milliárdra növekszik majd, Kínában 60 millióról 600 millióra nő majd. A világban pedig 2050-re 2,3 milliárd autó lesz. Tehát, hogyha a jelenlegi technológiákkal és szénhidrogén függőséggel ö, folytatnánk tovább, akkor a kibocsátások 50%-kal növekednének 2050, az energiabiztonság és a nyersanyagokhoz való hozzáférés egyre, valamint a spekuláció egyre inkább veszélybe sodana a növekedést és európai iparunk alapjait. Nos, ezen hatalmas kihívások azonban esélyt is kell, hogy jelentsenek számunkra, hogy változtassunk, hogy a szolgáltatások és javak után iránti új igénynek meg tudjunk felelni, illetve új munkahelyeket teremtsünk. Azzal a feltétellel viszont, hogy a politika majd ellátja szerepét, és újipari forradalom célját tűzi ki. A kötelezettségem az, hogy vezessem és felgyorsítsam az átmenetet ezen új szakasz felé, amelyben Európa vezető szerepet kell, hogy betöltsön. Az első ipari forradalom a gőzhöz kapcsolódott, a második pedig a kőolajhoz, a harmadiknak pedig egy új ö, energiatermelési módhoz kell kapcsolódnia. Ezért, hogy úttörő szerepet játszunk valamennyi átalakulásban, amelyek jelenleg zajlanak, nos, valamilyen módon élére kell, hogy álljunk ezeknek a változásoknak. Május 29-én a Mission Gross konferencia keretében vitáztunk, melyen részt vett az önök elnöke is, valamint számos európai miniszter és Jeremy Rifkin. A konferencia célja az volt, hogy hozzájáruljunk az új iparpolitika felülvizsgálatához, melyet most dolgozunk ki, és ezt a politikát a nyári szünetet követően azonnal bekívánjuk mutatni. Európának új növekedési forrásokra van szüksége, és a fenntartható versenyképesség a business per excellence szóval mondhatjuk. Ennek célja a növekedés és a gazdasági fejlődés előmozdítása, az, az energiahatékonyság növelése, a hulladékok minimális csökkentése, és éppen ezért elmondható, hogy ezek a vezető irányvonalak politikai stratégiánkban, ide kapcsolódik még a hitelhez való hozzáférés, a piacok globalizációja és az ipari innováció is. Most nézzük meg a fő ágazatokat, amelyek ezen ipari forradalmat vezetik. Itt a jövő autójával, gépkocsijával kezdeném. Több mint 12 millió munkahely az EU-ban az autóipartól függ. Ez a fő magánbefektető a kutatásban, körülbelül 28 milliárd eurós volumennel évente. Ez tehát stratégiai ágazata a növekedés és innováció szempontjából, ugyanakkor hatalmas kihívásokkal is szembenéz. Ez a piac meg fog kettőződni, és a kereslet nagy növekedése sokkal hatékonyabb modelleket tesz szükségessé, amelyek zéró kibocsátásúak. A jövőbeli autóval kapcsolatos közleményben a bizottság egy stratégiát körvonalaz, mely két pilléren nyugszik, továbbra is a nagyobb hatékonyságon kell dolgoznunk, a robbanó motoros autók esetében, ugyanakkor fel kell készülnünk a holnap gépjárművének kidolgozására, melynek motorja zéró kibocsátású. Tehát a robbanó motorok helyett egy olyan stratégiát kell kidolgoznunk, amely a zéró kibocsátást tűzi ki célul. Itt nagy lehetőségről van szó. Egyes tanulmányok ezen piac értékét az elektromos autó esetében 170 milliárd euróra becsülik, és 110 ezer új munkahelyet teremthet ez az ágazat 2030-ig. Az elektromos autó nagyobb elterjedése kapcsolódik ahhoz is, hogy egyre kevesebb technológiai akadály legyen, és az az elemek, az akkumulátorok költsége csökkenjen, valamint a feltöltés ideje lecsökkenjen. Az Európai Beruházási Bank támogatja a technológiai fejlesztést és ezen akadályok lebontását. Hogyha megnézzük a Kínában és EU-ban gyártott autókat, ez most már egyenlő számú, de nagyon erős különbségek vannak az eladott autók értékét illetően itt a minőség és a technológia hozzáadott értékét célozva az EU továbbra is vezető szerepet tölthet be ezen autók gyártásában területén. A KSZ 21 magas szintű csoport, amely 2010-ben kezdte meg munkáját, éppen most zárta le a vitákat a versenyképességről és a fenntartható növekedésről ebben az ágazatban egy jelentés elfogadásával, amelyet június 6-án fogadtak el. A középpontban azok az intézkedések vannak, amelyek a válsággal meg tudnak küzdeni az autóágazatban Európában. A KERS 21-et megemlítettem, illetve a KERS 2020-at. Most különféle intézkedéseket fogadunk el, amelyek célja az, hogy autóiparunk EU-n kívülre települését meg akadályozzuk. Az európai autóipar technológiai vezető szerepe a kutatáson, innováción zajlik, és az európai és tagállami szintű finanszírozásokon. Intelligens szabályozásra van szükség egy egyszerűbb európai jogalkotási keret érdekében, amely a minőséget és a hatékonyságot ösztönzi felesleges költségek nélkül. Az európai autóipart internalizálni kell, olyan módon, hogy az európai termékeket nemzetközi piacokon is előmozdítjuk, valamint az európai sztenderdek és műszaki szabványok harmonizálását is előre visszük. Ami a széndiokszid kibocsátást illeti, a KESZ 21-re már utaltam. Továbbá is folytatni kell a széndiokszid kibocsátás csökkentését, és a 2020-as jogszabályt lehető leghamarabb tisztázni kell, hogy az előre láthatóságot biztosítani lehessen az ágazati szereplők számára. A 95 g per kilométer célkitűzés, illetve 147 g per kilométer cél a könnyű haszongépjárművek vonatkozásában műszakilag végrehajthatók, és ezeket nem szabad újra vitatárgyává tenni. Azt kell meghatároznunk, hogy hogyan érjük el ezeket gazdaságilag hatékony módon, és az autó fejlesztési ciklusokkal összeegyeztethetően. Egy másik fontos ágazat az építőipar. Az energiánk 40%-et épületeink fogyasztják, az új jellegű építőiparnak szintén vannak kötelezettségei az energiahatékonyság területén. 2012. júliusát márciustól fog az új irányelv ügyben hatályban lép, hatályba lépni. Itt szintén új munkahelyteremtési lehetőségek vannak, és az energiaszámlánk is csökkenhet, ezáltal Németországban ez a piac 400 milliárd eurós, és 4 millió munkahely van az ágazatban. A bizottság irányelvének elfogadása akár 5 milliárd eurós energiamegtakarítást eredményezhet évente. Nos, hogy ezen kívásoknak megfeleljünk, egy európai stratégiát javaslunk, amely az autóstratégiával párhuzamos, és a címe 2020-as építőipar, itt öt célkitűzés van a beruházások javítása, a szakképzés javítása, az erőforrások hatékonyabb felhasználása, az építőipar belső piacának megerősítése és az ágazati vállalatok versenyképességének javítása. Amikor az erőforrások hatékonyabb felhasználásáról beszélek, akkor például az újrahasznosítás növelésére is gondolok az építő anyagok területén hogy a fenntartható építőipar definíciójának összhangját elérjük, ehhez egy közös módszertanra van szükség, hogy az ágazat környezeti kihatásait értékelni tudjuk, illetve a belső piac jó működését biztosítsuk. Ezért javaslok szabványos, szabványosítási kezdeményezéseket, hogy ezek az értékelések hozzáférhetőbbé váljanak az ágazati szereplők, a, illetve a biztosító társaságok számára. Van egy másik uh, téma is, amely a biztonság, bizottság különleges érdeklődésére tart számot, és ez pedig az anyag, a nyersanyagok innovációja az EU-ban. A nyersanyagokhoz való hozzáférés nagyon fontos az ipar számára, de egyre inkább problematikussá válik. Két hónapja indítottuk be az innovációs partnerséget az nyersanyagokhoz való stratégiai hozzáférés tárgyában. A tőkes emberi erőforrások koncentrálásával a tagállamok, a vállalatok és a kutatók egyesítik erőfeszítéseiket a nyersanyagok kitermelése, helyettesítése és újrahasznosítása tárgyában. Ez nagyon fontos az európai iparversenyképessége szempontjából új anyagokat hoznak létre, hogy egyes nyersanyagokat helyettesíteni tudjanak, hogy Európa Kínától vagy egyéb feltörekvő gazdaságoktól való függőségét csökkentsük. Itt körülbelül 17 kg elektronikus hulladék újrahasznosításáról van szó demonstrátor projektek keretében. Az Innovation Partnership beindítása után szolgálataim dolgoznak ennek végrehajtásán, és a streaming boardot meghatározzák ezen év végéig. A versenyképességi tanács októberben a hat résztvevő tagállamot ki fogja jelölni ebben a projektben, és beindítunk egy pályázatot is, melynek keretében nem intézményi szereplőket keresünk, amelyek részei lesznek ennek a streaming bornak. Természetesen be akarjuk vonni az Európai Parlamentet a teljes folyamatba. Egy másik fontos kérdés és kényes kérdés a REACH június 1-én ünnepelte az ötödik évfordulóját ezen szavázat hatályba lépése. Ezen néhány év volt, is fontos eredményeket értünk el a Ricsel, rengeteg előzetes bejegyzési kérelem érkezett 2008 végétől, az Európai Vegyipari Ügynökség pedig most hatékonyan és szakértő módon tud foglalkozni az első nyilvántartásba vételi kérelmekkel, melyek határideje 2010 novemberében járt le. Ez egy nagy siker volt, valamennyi szereplő hozzájárult ehhez, hiszen ez szerintem hozzájárul majd a vegyi anyagok kockázatainak forradalmi módon való kezeléséhez. Szeretném nagyra becsülésemet kifejezni az a, a vegyipari ügynökséggel szemben, ahová rendszeresen ellátogatok 2010 óta kollégámmal Potocsnik biztos úrral. Így megfelelek annak a kötelezettségvállalásomnak, amelyet meghallgatásom során vállaltam ezen szakbizottság előtt is. Az ügynökség garantálja a REACH által előirányzott folyamatokat, bizottságokat és eljárásokat. A fő orientációs dokumentumok az EU valamennyi nyelvén rendelkezésre állnak, melyeket a vállalatok és tagállami hatóságok használnak majd. Az ipar élt az új felelősségekkel, amelyek ebből a szabályzatból erednek, és az ügynökség nagyon fontos szerepet töltött be ebben az első szakaszban. Úgy szintén fontos volt az illetékes hatóságok kötelezettségvállalása, létrehoztak egy helpdesket, tájékoztatópontokat, mindig a vállalatok rendelkezésére állnak, tart, tartják ezek a kapcsolatot a bizottsággal, valamint az ügynökséggel, hogy tájékoztassák az ágazati szereplőket, hogy meg tudjanak felelni a ricsből adódó kötelezettségeiknek. Ahogyan tudják, az engedélyezési kérelmekre vonatkozó útmutatót már 2010-ben közzétették, és az engedélyezési kötelezettség hatája alá eső anyagok első listáját 2011-ben fogadták el. Most várjuk az első engedélyezési kérelmeket, amelyek lehetővé teszik, hogy mennyi, megnézzük, mennyire hatékony ez az új eszköz. Itt vannak a nagyon veszélyes anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó kockázatok, ezeket folyamatosan fel kell váltani más anyagokkal, hogyha ezek a helyettesítő anyagok gazdaságilag és technikai szempontból azonosak. Már az első korlátozásokról is döntöttünk, közösségi szinten elfogadtuk az első cselekvési tervet az anyagok értékelésére vonatkozóan. A tagállamok most értékelik az első anyagokat. Természetesen a legnagyobb kihívások még előttünk állnak. A nyilvántartásba vétel következő szakaszai még bonyolultabbak lesznek, mint az első tekintettel arra, hogy egyre több KKV-t érintenek majd ezek, melyek specifikus nehézségeit ismerjük. A RICS előirányozza a nyilvántartásba vételi költségek 90%-os csökkentését is a mikrovállalatok számára, de még többet is lehet tenni, és ez az egyik kötelezettségi vállalásom a RICS rendelet kapcsán. És a KKV-k szemére nagyon fontos. Ez kötelezettséget vállaltam Potocsnik biztos úrral, hogy a Rics felülvizsgálata során a rendelet által kijelölt kötelezettségeken túllépünk. Itt a bizottság tehát nem korlátozódik azon információk értékelésére, amelyeket a tagállamoktól és az ügynökségtől kapott, hanem itt a REACH rendelet végrehajtásából származó tanulságokat akarjuk értékelni az első öt év során, különösen a költségeket, az administratív terheket tekintve, és az innovációra való kiadásokat illetően. Ezen elemzés elkészítése céljából számos tanulmányt kaptunk. Ezek a vállalkozásügyi és környezetvédelmi főigazgatóság honlapján rendelkezésre állnak. Ugyan az elemzési munka az adatok összetettsége miatt még jelentős időt igényel. A jelentést a bizottság bemutatja majd a parlamentnek a nyári szünetet követően. Aztán itt van a, az űr kutatási alkalmazások elfogadása, amelyeket kifejlesztenek a Galileónak köszönhetően. Ezek a közlekedést és az energiainfrastruktúrákat intelligensebbé teszik. A műholdas navigáció már jelenleg is 124 milliárd euró volumenű, és 2020-ig ez a szám megkettőződik. Az európai GDP 6%-en túl, tehát 800 milliárd eurón túl, amely az műholdas navigációtól függ. Itt stratégiai ágazatok vannak érintve, mint az intelligens közlekedési hálózatok. A növekedés és versenyképességi előnyök a Galileo, illetve a GMS esetében 90, illetve 70 milliárd euróra becsültek a következő húsz évben. Itt a GMS előnyeiről is beszéltünk a környezetre és a polgárok biztonságára vonatkozóan, hiszen itt időjárás előrejelzésekről van szó, a népmozgásokról, hatékony kommunikációról, vészhelyzet esetén, pontos műholdas navigáció, a földfelszín feltérképelése, tengeri térségek felügyelete, az környezetszennyezés ellenőrzése, a kutatás és az elsősegélynyújtás. A bizottság finanszírozni kívánja a GMS-t és az ITER-t e a közösségi költségvetésen kívül. A parlament elutasította a kormányközi megközelítést a február 16-ai állásfoglalásában. Amíg a tanács, illetve a parlament részéről nem mm, határozzák meg világosan, hogy honnan akarják finanszírozni a GMS-t a költségvetésen belül, nos mindaz ideig a bizottság nem tudja álláspontját megváltoztatni. A jelenlegi finanszírozás 2014 első negyedévéig teszi lehetővé a finanszírozást, a következő operatív fázis előkészítése időt igényel. A GMS nagyon fontos számomra. A föld megfigyelési tevékenységek szempontjából is fontos ez. A beszámolóm, elnézést, hogyha kicsit hosszúra nyúlt, de a környezettel kapcsolatos valamennyi témát fel akartam ölelni ebben, amelyek a harmadik ipari forradalomhoz kapcsolódnak. De most végezettül a um, hűtőfolyadékokról szólnék a légkondicionál rendszerekben. Néhány uh, héttel ezelőtti döntésünk aggodalmakat keltett az önök bizottságában. Ahogyan már ezt kifejtettem abban a levélben, amelyet az elnök úrhoz intéztem még ezen döntés elfogadás előtt, itt egy átmeneti mentesítésről van szó, amely ezen év végén lejár, és rendkívüli körülményeknek köszönhető ez, azaz a hűtőfolyadék hiányának, hiszen ennek szállítását csupán két termelő képes nemzetközi szinten garantálni. Itt szeretném hozzáfűzni, hogy itt egy intézményi átláthatóságú politikai döntésről van szó. Itt egy Viszmajor esetén kellett megoldást találnunk, de még fontosabb a helyzet tisztázása nem csupán intézményi szempontból, hanem azért is, hogy a belső piac jó működését biztosítani tudjuk. Mindenek korlátozott kihatása van a környezetre, mivel jelenleg 2017 végéig a jogszabályokat csak az új típusú járművekre kell alkalmazni. Sajnos, ami az ipart illeti, az új típusú járművek száma bizonyosan nem mutat nagyon erős növekvő tendenciát. Felvetem a kapcsolatot a beszállítókkal, akik biztosították, hogy a szállításokat legkésőbb 2012 végéig garantálják. Végezetül szeretném kiemelni, hogy én is jobban szeretném volna, ha nem kell megadni ezt a mentesítést, de az alternatívák sem voltak jobbak. Egyrésztről fennállt a lehetőség annak, hogy jogsértési eljárást indítsunk bizonytalan kimenetellel, vagy pedig az irányelvet vizsgáljuk felül, melynek eredménye még bizonytalanabb, ezért fogadtuk el ezt a döntést. Ezt majd kifejtem önök előtt, nem csupán az elnök úrnak küldött levélben, hiszen ez különleges érdeklődésre tarthat számot, ez a téma a szakbizottságban. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, és érdeklődéssel hallgatom elképzeléseiket, javaslataikat, kritikáikat, és válaszolok esetleges kérdéseikre. Még egyszer köszönöm, hogy meghívtak ide a szakbizottságba. Ja, Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönjük ezt a bevezetőt és köszönjük ezt a nagyon részletes bevezetőt. Hagyományosan úgy szoktuk megszervezni az ilyen találkozókat, hogy először is a koordinátorok szólhatnak hozzá, majd a listán álló kollégák. Röviden felolvasom ki mindenki jelentkezett. Lorenz, Linda Evan, Chris Davis, Karl Schüter, Judith Merkies, dann der Kollege Prodi, Gutierrez Cortines, François Grostet und Sophie Okoni. Habe ich einen... Kihagytam valakit? Esetleg? Mazé Kukovics asszony is. A listára kerül ezzel, de akkor lezártuk a listát. Először is Karl-Heinz Florenc kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, biztos úr, nagyon tetszett, amit mondott, különösen, ami a harmadik ipari forradalmat illeti. Forradalmak mindig is tetszettek, már zsengei fiúkoromban is, de ha forradalomról van szó, akkor partnerekre van szükség, akik részt vesznek ebben a forradalomban. Ami az energiahatékonyságot és a nyersanyagokat és hasonlókat illeti, mi a benyomás? A tagállamok tényleg részt akarnak venni ebben a forradalomban? Elérkezett már hozzájuk a forradalom szele? Az embernek néha az az érzés, hogy a németek egy kicsit húzzák a lábukat. Tényleg jó támogatás kapott ehhez? Van itt mozgás ezen a téren? Aztán a második dolog a játékokra vonatkozó, játékszerekre vonatkozó irány elve. Európában döntést hoztunk, nagyon nem igazán fogható normákkal, Németországban sokkal szigorúbb a szabályozás. Most, hogy ez jó vagy rossz, az legyen mellékes. Németországot korlátozták abban, hogy ezeket a szigorúbb normákat érvényre juttassa, és ha jól tudom, akkor Németország beperelte önöket. Hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? Köszönjük Karl Heinz Florencnek, Linda McEwen a következő parancsoljon. Yeah, thank you, Commissioner. Well, what... Köszönöm szépen. Köszönjük a biztos előadását, átfogó bemutatása volt ez a munkájának. Szeretnék kitérni valamire, amiről nem beszélt, és egy mini forradalmat szeretnék a karbonmonoxid biztonságról szó ez. Ön itt sokat tehet, úgy érzem, illetve szolgálatai dolgoznak a karbonmonoxid egy csendes gyilkos erő, ezt használják például a barbecue-khoz, grillezéshez, és egyre többen halnak meg mérgezésben, hiszen számos probléma merül fel. Az első probléma a szállítható grill készülékeknél ezt meg lehet venni a boltban, és kempingezni is el lehet vinni. Öten haltak meg az Egyesült Királyságban az elmúlt évben. Nem szabad bent, belső térben használni, ez az egyetlen megjegyzés a grillen. Beviszik a, a sátraikba, a lakókocsiakba, és mondok kárbon szindioxid mérgezésben haltak meg többen. Az ön szolgálatai azon dolgoznak jelenleg, hogy megváltoztassák, fogok ezeket a standardokat, külök majd egy levelet, és Európában vita folyik. Szeretnénk, hogyha jó figyelmeztetés szerepelne ezeken a grill készülékeken. Európa többi részét tekintve nincsenek adataim, de tudom, hogy egyre többen halnak meg szénmonoxid mérgezésben. Jim higgins már beszéltünk egy további témáról, ez pedig a detektorok kérdése, kárbomonoxid jelzők megjelenése a piacon Európában ezek olyan detektorok, amelyek meg tudnák akadályozni a halálokat, hogyha az emberek ezt elhelyezhetnék a lakókocsijakban, és ezt jelezhetné az, az a készülék, hogy van széndiokszid, illetve szénmonoxid szivárgás. Nagyon alacsony minőségűek ezek a termékek, és az önök szolgáltai azon dolgoznak, hogy megoldják ezt a problémát. Ha jól tudom, akkor ezt az anyagot a az ő, önök igazgatóságon belül egy állandó bizottsághoz utalták, ezt tudom, hogy nem tud ma választani, de szeretném, hogyha az önök szolgálatai választatnának, hogy hol járnak ebben az ügyben, hiszen nagyon fontos az, hogy a detektoroknál magas feltételek valósuljanak meg, ami a szénmonoxid biztonságot illeti. Ön beszélt a hotel ágazat képviselőjével, a turizmusban alkalmazott standardokról. Én nem voltam ott tegnap, de a kémiaim ott voltak, és hallgatták önt, és állítólag ön beszélt annak fontosságáról, hogy legyen egy turizmus minőségi címke, Kálhánc kollégám ezt megemlítette, és meg szeretném kérdezni, hogy ezen a címkén, minősítésen eh, feltüntetik-e a biztonsági szempontokat, hiszen a, a szénmonoxid kiszivárgás, ez a hotelekben is probléma, az én országban négyen haltak meg, tűz esetben a saját két eh, választókerületemben, Görögországban hat évvel ezelőtt két gyermek halt meg, és hat éve beszélek a bizottsággal arról, hogy javítsák a biztonságot a hotelekben, Európában. Vannak tűzbiztonsági problémák, 24 egyen eh, veszítették életüket Franciaországban 2005-ben, és ketten az én országomban 2004-ben nem updatelték 1988 eh, óta a standardokat. Az emberek azt várják, hogy biztonságban legyenek a hotelekben, tehát meg szeretném kérdezni, hogy ez a címke, illetve a címke odaítélésénél megnézik-e a biztonsági szempontokat, illetve a szénmonoxid ügyben konkrét dolgokat tesznek polgárok biztonsága védelme érdekében a kollégáknak el fogom juttatni a sémonoxid mérgezésben elhalálozottak számára osztott statisztikai adatokat. Köszönöm. Chris a következő. Commissioner, the issue of mobile... Biztos úr, a mobil légkondicionálás és fontos téma. A kollégák biztosan emlékeznek rá, hogy 2004 és 2006 között vita, vitát folytattunk arról a jogalkotásról, amely a mobil, azaz mozgó légkondicionáló készülékekben használatos hűtőanyagokra vonatkozott, amelyek hatalmas amelyek nagyon nagy szennyezésért felelnek. Eredetileg ez a szabályozás közvetlenül ahhoz vezetett, hogy egy teljesen új hűtőanyagot kezdtek használni, amely a globális felmelegedéshez sokkal kevésbé járul hozzá, mint a korábbi anyagok. Tehát egy teljesen új, környezetbarátabb anyag került forgalomba, de egy probléma adódott. Az ágazat szereplői játszmákat kezdtek játszani, kevesebb, egyre kevesebb lett a megrendelés, és nyilvánvalóan a gyártás is csökkent ezzel párhuzamosan. Ferhoigen úrral szemben ezt szóvá tettem. 2011. januárjában hatályba lépett a jogszabály. Itt is felvetettem ezt a problémát. Tavaly 2011 márciusában felvetettem ezt a problémát, ekkor ön azt mondta, hogy igenis hatályba fog lépni a jogszabály az tervezett időpontban. A Hanivel egyébként tagadta, hogy nem szállított volna megrendelésre, és én látom, hogy ön milyen dilemmában van, ezt el is fogadom, ugyanakkor azonban az önök döntése, hogy a jogszabály végrehajtását elodázzák, gyakorlatilag a jogalkotási eljárással teljesen szembe megy, és a széndio- nagy széndiokszid kibocsátósnak azt az üzenetet közvetíti, hogy kijátszhatják az európai szabályokat. Először is az Európai Bizottság tette valamit annak érdekében, hogy felülvizsgálja azt, ahogyan a gyártóknak sikerült a jogszabály végrehajtását elkerülniük, tehát kiátszották gyakorlatilag az érvényben lévő jogszabályokat. Gyakorlatilag kiátszottak mindannyiunkat, a bizottságot is, és minket is, mindenkit, aki a jogszabály meghozataláról döntött. És hogyan akarják biztosítani, hogy ez nem fog még egyszer megtörténni? Továbbá önök azt mondták, hogy egy egyéves haladékról van szó, kivételes esető, esetről, hogyan fogják biztosítani azt, hogy csak azok a termékek kerüljenek piacra 2012 végétől, amelyek megfelelnek a szabályoknak. Thank you very much. Köszönjük szépen, most pedig Karl Schlüter az első kör záró felszólalója. Said you don't want to... Köszönöm, ön azt mondta, hogy nem szeretne visszatérni eh, a könnyű kereskedelmi járművekhez. A jövőben a fő export piac Ázsia, és ők nem fognak ilyen energiapazarló könnyű járműket vásárolni. Mi rossz alapból indultunk ki, amikor jogalkotást alakítottunk ki, akkor nem tudtuk azt, hogy ez nem lesz jó. Éppen ezért arra bátorítom, hogy tegyen javaslatot a nehéz járművekre, de ezt az iparágat tönkre fogjuk tenni, kivéve akkor, hogyha energiahatékonyát tesszük, tíz év múlva az ázsiaiak ezt nem fogják megvenni, amire az olajára meg kétszereződik, vagy háromszorozik ön, és Potocsni 2010-ben ígéretet arra, hogy 160 további anyagot tesznek majd a listára. Most 84-nél járunk, hiányoznak még anyagok, mik a az önök stratégiája, hogy szeretnének nagyobb nyomást gyakorolni a tagországokra. Számítunk a, arra abban, hogy elérjük ezt a számot. Ami a ricset illeti, egyetlen új anyagot sem látunk kiegészítő anyagként, csak a régi anyagok áttekintését láttuk, tehát hogyha évenként egy anyagot tudunk felmutatni, akkor 2000 év múlva lesz biztonságos a környezet, környezetünk? Mik a terveik az új anyagok kapcsán? Van ennél egy nagyobb kérdésem is. Ön beszélt a növekedésről, de nagyon szoros kapcsolat látunk a válságországok és a megnövekedett eh, forrásimportok között olyan országok, amelyek válságban vannak, és a válság során növekednek a nyersanyagárak, hogyha beindítjuk a növekedést, akkor a nyersanyagok iránti igény növekedni fog, növekedni fognak az árak, és ez megöli a növekedést. Tehát ha szeretjük vagy nem szeretjük a növekedést, nem fogjuk elérni ezt, kivéve akkor, hogy a gazdaságot teljes mértékben átalakítjuk a kevesebb forrás használata felé irányítjuk ön, mennyire hajlandó egy nem növekedési szenárió érdekében ha nem jön be a növekedési feltételezés. tönnek mik az elképzelései egy alacsony növekedésű gazdaság esetében, eh, annak érdekében, hogy ne növekedjen a munkanélküliség? Mi az ön B-terve, hogyha ez a növekedési szenárió megbukik? Tehát ha a hagyományos növekedési szenárió megbukik, akkor ön hogyan uh, fog tovább lépni? Azt gondolom, hogy ezt előre meg kell terveznünk, függetlenül az ön elképzeléseitől. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kár Slüter. Ezzel elérkeztünk a kérdéskör végéhez. Kiderült az, hogy a növekedés mindannyiunkat foglalkoztat, hogyan szeretnénk növekedést generálni, hogyan tudunk itt egy win-win helyzetet teremteni. Azt gondolom, hogy ez a helyes megközelítés, a bizottsági rendezvényen is kiderült mindez. Fontos, hogy ne legyen ellentmondás. A környezetvédelem és a, az iparpolitika között. Én, nekem is ez a megközelítésem, mindig is ezt követtem. Hát, ha nem betonozzuk meg megfelelően az alapjait a szélmalmoknak, akkor ez nem lesz működőképes, tehát nincsenek most alternatívája. A bizottság képviselőtől is gyakran halljuk mindezt, hogyha barna iparra és zöld iparra osztjuk fel az ágazatokat, akkor azt kell mondanom, hogy gyűlölöm ezt a vitát, hiszen konfrontációra építünk, egy iparunk van, ezt fenntarthatóan kell eh, építenünk, fontos változást elérni az energia hordozók területén. Mindenkire szükségünk van, és nem szabad konfrontációt provokálnunk. Ami a forrásokat illeti, a bizottság mit tervez tenni annak érdekében, és csodálkoztam azon, hogy Kárhányz Florenc erre nem tért ki. A régiatokra vonatkozó rendelet kapcsán nagyon sok olyan nyersanyag van, amelyek eh, korlátlanul eltűnnek Európából, hiszen nincsen megfelelő körforgás elemzésünk. Több tonnányi értékes nyersanyag távozik délkelet ázsiába illetve más jelentős régiókba, Ezekre sürgetően szükség van Európában. Mit tervez az Európai Bizottság annak érdekében, hogy ezeket a körforgásokat figyelemmel kísérje, illetve ezt generálja. Mielőtt megadom önnek a szót, alelnök úr, szeretnék üdvözölni Ausztriában egy látogatói csoportot. Ők Kárnbach kolléganőm meghívásával érkeztek hozzánk, civil szervezetek képviselői ők, és a környezetvédelemben dolgoznak Ausztriában. Üdvözöljük Önöket! A legjobb időpontot választották el látogatásra. Itt van velünk az alelnöke, a úrbizottság alelnöke, biztos úr. És ő most meg fogja válaszolni az első kérdéskört. Caro Presidente, te... Tisztelt elnök úr, azt hiszem, hogy még egyszer meg kell, hogy hívjon engem, hogy kimerítően válaszolhassak valamennyi feltett kérdésre. Megpróbálok kimerítő választ adni ennek ellenére valamennyi problémát az én portfólium körébe tartozó összefüggésekbe helyezve. Ugye a fő feladat itt ez a harmadik ipari forradalom beindítása kiemelném ezt a témát, mert nem beszélhetünk környezetvédelmi politikáról, kibocsátás csökkentésről, nyersanyagokról, rícsről, csak is egy stratégiai kontextusban tudjuk ezt megtenni. Erős politikai fellépést kívánok indítani, hogy lehetővé tegyük, hogy Európa versenyképes legyen, erős reálgazdasággal rendelkezzen, amely a növekedést, a foglalkoztatást és a környezetvédelmi szempontokat össze tudja egyeztetni. Ez a harmadik ipari forradalom. Van néhány olyan ágazat, melyeket én kulcsfontosságúnak tekintek. Ezekre kell helyezni a hangsúlyt, hogyha versenyképesek kívánunk lenni. A minőségre kell hangsúlyt helyezni a mennyiség helyett. Beszámolómban három héttel ezelőtt kiemeltem a green economy-t, ez egy alapvető ágazat, nagyon sok munkahelyet teremt, gazdaságilag is jövedelmező, és aztán vannak még más ágazatok, amelyeket szintén megemlítettem, és a nyersanyagok témáját is középpontba helyeztem. Ebből szeretnék kiindulni, hiszen erre vonatkozó kérdést kaptam az elnök úrtól, aki azt kérdezte, hogy mit is tettünk eddig ezen a területen, és mit tehetünk elkészítettük a legritkább nyersanyagok listáját. Számos fellépést indítottunk, mind az EU-n belül, mind pedig az EU-n kívül. Mindig is a környezet védelmének szem előtt tartásával tettük meg ezt. Szeretnék világosan fogalmazni, a környezet egy nagyon fontos érték, amelyel az emberek rendelkeznek, és éppen ezért ezt védenünk kell. Az EU kívüli fellépések. Aláírtunk elapodásokat az Afrikai Unióval, Dél-Amerika számos országával, Csillével, Argentínával, Mexikóval, Uruguayjal és Kolumbiával. Egy héttel ezelőtt ellátogattam Grönlandra, ahol aláírtam egy másik megállapodást, és szeretném kiemelni, hogy ezen szándéknyilatkozat nagyon fontos eleve. Ez egyfajta jogi megállapodás. A harmadik bekezdés, a harmadik pont nagyon világosan szól. Ez az én aláírásomat, illetve P-Box biztos aláírását viseli az EU részéről. Nos, ebben az el, hogy a nyersanyagok felhasználásának úgy kell történnie, hogy a környezeti értékeket tiszteletben tartjuk, valorizáljuk Grönlandon. Ami pedig a belső fellépéseket illeti. Azt szeretném elmondani minden, minden esetre, hogy Grönlandra érkezik 5000 kínai, akik ott bányát kívánnak nyitni, és hát itt vannak fontos különbségek az Európai Bizottság és más gazdasági szereplők magatartása között. Persze mindenki úgy cselekszik, ahogyan jónak látja, de kedves elnök úr, el is küldhetem ennek a szendéknyilatkozatnak a szövegét, amelyet Grönland vezetőjével aláírtunk a múlt héten, amely kiemeli, hogy egy ilyen különleges jellegű régiót hogyan kívánunk kezelni, mint Grönland. Az EU-n belül, ahogy elmondtam beszámolomban, elindítottunk egy fellépést, az Innovation Partnership-et. Ez a bányászati tevékenységekhez, helyettesítéshez újrafelhasználáshoz kapcsolódik, és Potocsnik biztos úrral továbbra is a környezet védelmével megpróbáltunk egyes erőforrásokat használhatóbbá tenni. A Natura 2000 hatája alá eső forrásokról van szó. Együtt dolgozunk a svéd kormányjal, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk hogy a Bárens tenger térségében hogyan tudjuk a nyersanyagokat kezelni. A az Európai Parlament nyersanyag csoportjával is eszmét cseréltünk ezen témákat illetően, mely csoportnak egyik legfontosabb pillére. Florenc képviselő úr. Nem akarom azt mondani, hogy ő a lelkennek, esetleg valaki megsértődhetne azok miatt. Ami pedig tehát a stratégiánkat illeti válaszolnék a képviselő kérdésére, ami a növekedést átalakítást illeti. Nos, mindez át, mindez összekapcsolódik, hiszen meg kell változtatnunk az iparpolitikánkat. Itt nem elégséges a korrekció. Miért is beszéltem forradalomról? Hát a hajam ugyan ősz, de szellememben még fiatal vagyok, Minőségugrást kell tehát végrehajtanunk. Európa politikája elég bátor kell, hogy legyen ahhoz, hogy előre tekintsen. Nem hajózhatunk mindig a partok mentén, ki kell merészkednünk a nyílt tengerre, ambiciózus projektekre van szükség, ha valóban versenyképesek akarunk lenni. Megismételném, amit elmondtam múltbeli meghallgatások során, most ipari biztosként hogy lehetséges megvalósítani az iparpolitika és a környezetvédelmi politika házasságát, összekapcsolását. Ez nem két ellentétes szakpolitika, éppen ellenkezőleg. A harmadik ipari forradalom során én ezt érdekházasságnak minősítettem, de az érdekházasság szinte szerelmi házassággá válhat ebben az esetben, hiszen tökéletesen összhangban van ez a két szakpolitika. Fontos, hogy egyensúlyban legyenek egymáshoz képest, hogy válaszokat tudjanak adni a polgárok kérdéseire. Tehát azt hiszem, hogy el tudjuk érni a növekedést. Miért is ragaszkodtam a green economyhoz? Az első szakasz ez, hogy legyen, és ahhoz, hogy egy egyre környezetbarátabb gazdaságot alakítsunk ki, Nos, meg vagyok győződve arról, hogy ez nem csupán a földgolyónk, illetve az egészségünk érdekeit szolgálja, hanem gazdaságunk érdekeit és a termelő gazdaság érdekeit. Tehát azt hiszem, hogy a növekedés és a nyerségok kérdése is kapcsolódik a környezetvédelem kérdéséhez, ezek összeegyeztethetők. Én szinte 25 éve házas vagyok, és tudjuk, hogy minden házasságban vannak nehézségek, de ezeket meg lehet haladni, hogyha van olyan szándék, amely a célok elérésére irányul. Én elmondhatom itt a parlament előtt, hiszen 25 évig, 15 évig voltam parlamenti képviselő, a politikának kell vezetni ezeket a választásokat. Nem hagyhatjuk ezt a technológiára vagy a bürokráciára. Itt olyan döntésekről van szó, amelyekhez politikai vezető szerep szükséges. Az Európai Uniónak, a bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak kell ezt a szerepet ellátnia. Ami pedig egyes technikai kérdéseket illeti, melyeket feltettem ne, feltettek nekem, itt szó van például a RICS ről, erről a 137 anyagról 2010-ben Potocsnik úr és jó magam kiemeltük, hogy nagyon sok év meg nem értés után az iparág, illetve a környezetvédelem között az Európai Bizottság, mióta létezik a második számú barózó Bizottság, az iparpolitika és a környezetpolitika most tökéletes összhangban működnek. Ezért szeretnék köszönetet mondani Potocsnik biztos úrnak. Úgy tűnik, hogy sikerült meggyőznie engem is jó szándékáról. 2010-ben ezt a 136 számot választottuk, hogy a jelölt anyagok listájának kialakítását is felgyorsítsuk, erre ösztönöztük a tagállamokat, a 2011-es versenyképességi tanácson, és a tagállamokkal együtt létrehoztunk egy platformot, hogy az eszmecserét megkönnyítsük, és a szinergiát elősegítsük az ágazat különböző szereplői között. Ebben a kontextusban a bizottság kérte az eket, hogy 16 dossziét készítsen elő, és azt kérte az ügynökségtől, hogy 2012-ben vegye figyelembe az erőforrások rendelkezésre állását is, megtesszük a tőlünk terhetőt, hogy elérjük, amit csak lehet, és szeptemberben ellátogatok majd Helsinki-be az Európai Vegyipari ö, Szövetség elnökével, és ott megpróbálunk a lehető legtöbb kérdésre választ adni. Ami a 17 ö, ö, korlátozást illeti, itt vannak a kadmiumra vonatkozó ö, korlátozások és más anyagokra, itt már a nyilvántartásba vételi folyamat során meg fogják jelölni, hogy hol ö, ö, kezeli az iparág megfelelően ezeket a kockázatokat, és ö, útmutatásokat fognak adni, hogyha korlátozásokra van szükség. Ami pedig megkeven képviselő kérdéseit illeti. Nos, tegnap ezen esemény során szóltam ezen idegenforgalommal kapcsolatos otrakát a szervezet esemény során szóltam arról, hogy mit is teszünk majd, és mit kívánunk tenni, amikor jogalkotási javaslatot nyújtunk be, anélkül, hogy a szubszidiaritás elvét megsértenénk. Az idegenforgalom témája nagyon kényes, soha sem akarok sem a helyi, sem a regionális önkormányzatok, sem pedig a tagállamok hatásköreibe beavatkozni, csupán egy hozzáadott értéket kívánunk biztosítani, annak érdekében, hogy a minőség szintjét erősítsük valamennyi idegenforgalmi létesítményben, annak érdekében, hogy ezek még biztonságosabbak lehessenek. Mindez a turisták védelmét szolgálja, annak érdekében, hogy a biztonságos létesítmények még több turistát vonzanak. Hiszen, hogyha egy Európán kívülről érkező turista tudja, hogy szállodáink, amelyeknek megvan ez a címkéjük, ez a védjegyük, ez magas szintű biztonsági garanciákat nyújt, akkor talán inkább Európában tölti nyári szünidejét a világ egyéb részei helyett, ahol semmiféle ilyen biztonsági védjegy, biztonsági jellemző nem létezik. Ez tehát az én szándékom, a fellépésem ezt a célt szolgálja. Együttműködünk Dali biztos úrral is, az érdekelt felekkel konzultálva, a 86-os jogszabályt módosítva, amely a tűzvédelemre vonatkozik, és ajánlásokat fogad, fogalmazunk meg ebben a témában. A biztonság és az idegenforgalom nagyon erős kötelezettségvállalásunk, és ennek a védjegynek ez a célja, a minőség erősítése, és itt nem csupán a biztonságra gondolok, hanem például a ö, csökkent ö, mobilitással rendelkező turisták biztonságára, hiszen nekik ugyanolyan joguk van, mint bármely más ö, polgárnak a biztonságra, tehát azt is kiemelném még egyszer, hogy ez nem helyettesíti a tagállami vagy helyi minőségi védjegyeket, ez csupán egy hozzáadott értéket jelent. Éppen ezért, mert az oroszoknak Kínában vagy Dél-Amerikában sokkal könnyebb egy európai védjegyet bemutatni, az Európán kívüli országok nem ismerik jól az egyes országok szerveződését, mint hogyha hirtelen azt mondanák, hogy egy adott városról beszélnének, akkor nem tudnánk, hogy ez a kisváros Kínában vagy Japánban található, hogy ott melyik régióban helyezkedik el. Ez zűrzavart keltetne bennünk, hasonló zűrzavart érezhetnének japán vagy kínai turisták, hiszen nem tudják, hogy Antwerpen esetleg Hollandiában van, Flandriában, vagy egy másik holland város Hollandiában van-e, vagy esetleg Flandriában, és a többi. Tehát, ami az életciklus végére vonatkozó mutatókat illeti a 291-es jogszabályban. Itt a 2012. júniusában közzétett jogszabályok lehetővé teszik a termékek gyártóinak, hogy az életciklus végét feltüntessék a termékeken bizonyos műszaki specifikációkkal. Ez nem kötelezettséget jelent a termelők számára, hogy feltüntessék ezt a mutatót. Ami a szénmonoxidot illeti, ezek a berendezések akár elektromosak, akár elemesek is lehetnek, a szénmonoxid jelzők, és teljesítményüket Itt most franciából fordítom ezt a szöveget, mondja Tejani biztos úr. Tehát ezen teljesítményeket a termékbiztonsági irányelv szabályozza, az építési anyagokkal kapcsolatos irányelvről van itt szó. A tagállamoknak minden esetre megmarad a hatáskörük, hogy a saját hatáskörükben a biztonsági szintet meghatározzák, így a tagállami hatóságok a szénmonoxid jelzők esetében kérhetik az életciklus végének feltüntetését, illetve ezt kötelező jelge megtetik. Lesz majd egy hasonló írott szöveg, amely nyert átadok önöknek, és ez tartalmazza majd mindazokat az utalásokat, amelyeket itt most elmondtam. Ami pedig a játékszer irányelvet illeti, tudom, hogy Németország álláspontja eltér más tagállamok álláspontjától, Florenc úr. Érdekes téma tehát ez itt a gyermekek szemére garantálni kell a különlegesen magas biztonsági szintet. Németország más szinteket tart kívánatosnak, azok az anyagok, amelyeket itt azonosítottak, feltüntettek, ezek nem rendelkeznek olyan jellemzőkkel, amelyeket mi elfogadhatnánk, tehát nem tudjuk elfogadni a Németország által kérteket. Ami pedig a, a nehéz haszongépjárműveket illeti, Schlitter úr a felelős. Itt igazából Öttinger biztos úrnak kellene a széndiokszid kibocsátásra vonatkozóan javaslatokkal élnie, hogyha tiszteletben akarom tartani a saját portfóliómat. Davis úr. Á, itt van. Ami az autók légkondicionáló berendezéseit illeti, nem voltak más lehetőségek. Az utolsó határidő a mentesítést illetően ezen év december 31-e, tehát 6 hónap. Ez az utolsó határidő, ezt követően megkezdődik a jogsértési eljárás azokkal szemben, akik a közösségi jogszabályt nem alkalmazták. A kérésünkre a termelők kijelentették, hogy nem képesek ezt az anyagot szolgáltatni. Ezek a társaságok júniusban kijelentették, hogy nem képesek megfelelő mennyiséget szolgáltatni ebből a hűtő folyadékból 2012 végéig. Ez nehézségeket okoz Például Japánban, a termelőegységekben a 2011 márciusi földrengéseket követően csak minimális hűtőfolyadékot képesek előállítani. Kínai tömegtermelés, amely 2012 elején kellett volna, hogy meginduljon, ez nem indult még meg egy nyilvántartásba, nyilvántartásba vételi eljárás zajlik, amely összetettebb, mint amit gondoltak. A termelők nehézségei 2012 utolsó negyedévében oldódnak majd meg előre láthatólag, ezért szabtuk meg ezt a legutolsó határidőt az átláthatóság elvében. Tehetünk volna úgy is, mintha nem lenne semmi, és várhatunk volna, Hogyha megnyitottuk volna jogsértési eljárást ezen rendkívüli ügyel szemben, az Európai Bírósággal szemben, akkor nem hiszem, hogy igazat adtak volna nekünk. Csak olyas, amit tettünk volna, aminek nem lett volna eredménye az ellenőrzéseket követően. Azon érvek fényében, amelyeket itt bemutattam, azt hiszem az igazságot mutattuk be, itt ellenőrizhető tényekről van szó. Nem kívánok további mentesítést adni ezen év december 31-ét követően. Ebben teljes mértékben biztos vagyok. Azt hiszem, hogy szinte valamennyi kérdésre válaszoltam. Elnézést, hogyha kicsit hosszú, hosszúra nyúlt ez a válasz, mely kérdés igencsak technikai jellegű volt, és ezeket részletesen kívántam bemutatni, hogy eloszlathassam azokat a kétségeket, amelyek helyesen merülhetnek fel a parlamenti képviselőkben. Köszönöm szépen a kielégítő válaszokat. Most áttérünk a második körre. Die Kollegin Cortines, Cortines, diese Okisophonie und die Kollegin Maske Kukovic. Als erstes spricht Judith Merkis. Judith Merkis kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Gratulálni szeretnék a politikájához. Szeretném azt, hogyha az én követeléseimet megértenék. Amikor az építőiparról beszél, illetve a környezetvédelemmel való összefüggéséről, akkor ez aggályokkal tölt el engem. Az építőiparban alkalmazott politikát nem vetik össze azzal, hogy milyen előnyei vannak annak, hogyha régi épületeket, régi városrészeket restaurálnak. Összevetve azzal, ha új épületeket kéne felépíteni. A restaurálásnál, felújításnál olyan területeket lehet kialakítani, ahol kevés autó van, sokkal jobb a környezetvédelmi politika, és ehhez még hozzájárul a szociális dimenzió is. Úgy érzem, hogy a bizottságnak készítenie kell egy összevető tanulmányt, illetve meg kell állapítani azt, hogy a régi épületek restaurálása mennyiben járul hozzá a környezet javításához. A második megjegyzésem. Ön beszélt az ellenőrzésekről, itt a víz is elhangzott. Egy olyan technológiát kell kialakítanunk, amely a vízfelületeket ellenőrizni tudja. Kérem elnök úr, hogy adjon nekem másfél percet legalább. Az idegen forgalomban be kell vezetni a kulturális idegen forgalmat, ez azt jelenti, hogy az forgalmat és a kultúrát nem lehet egymástól szétválasztani, mivel az Egyesült Királyságban ez 7 millió euró jövedelmet hozott. Judith Merkis kap most szót, egy perc, 30 másodperc van. Wat een uitgebreide lijst. Köszönöm szépen. Elnök úr, nos, biztos úr, rettentő hosszú listát hozott el itt nekünk ma. Ezek olyan témák, amelyekkel önök foglalkoztak, nekünk is foglalkozunk kell velük, de én visszatérnék mégis a növekedési modellre. Schlüter kolléga is szólt erről néhány szót. Szívesen egyedértenék önnel, de valahogy mégsem tudok, mert az az érzésem, hogy visszatérünk a régi tervre. Ha igazi növekedést, másfajta növekedést szeretnénk, akkor más megközelítésre van szükség, máshogy kell innovatívnak lennünk, és máshogyan kell bánnunk a nyersanyagokkal, és csak is így tudunk újfajta gazdasági növekedéshez eljutni. Egyetértek az elnökkel abban is, hogy nem szabad zöld, barna, fekete ipar között különbséget tennünk, mindenféle ipar ágazatot el kell vinnünk magunkkal a jövőbe. Nem arról van szó, hogy újfajta energiákat teremtsünk, hanem arról, hogy máshogy bánjunk a nyersanyagokkal. Egy harmadik forradalom tulajdonképpen olyan forradalom kell, hogy legyen, amelyben nincs hulladék, a nyersanyagokat újra kell hasznosítani. Úgy gondolom, túlzottan arra összpontosítunk, hogy honnan szerezzük be a nyersanyagokat, nem pedig azzal, hogy igazi körforgást teremtsünk, és valóban felhasználjuk újra a nyersanyagokat. Ugyanis csak így tudunk eljutni oda, hogy ne legyen hulladék. Új gazdasági, új gyártási modellekre van szükség, ezt többen is elmondtak. Elmondták, hogyan lehet egy olyan modellt teremteni, amelyben a nyersanyagok újrahasznosíthatók, és ez jó a fogyasztó számára, és az árakat is alacsonyan tartja. Érdekelne, hogyan mit gondol erről, erről, illetve milyen ösztönzőket szeretnének bevezetni erre. Gondoljunk például az adókra. Csak másfél percen van elvileg, egy csomó mindent szerettem volna még megemlíteni, az elektromos autókra vonatkozó normákat például, és milyen helyzet az akkumulátorokkal, a csatlakozás, csatlakozókkal is, a nanotechnológiáról szerettem volna szólni szintén. Úgy értettem, hogy az év során még majd benyújtanak ezzel kapcsolatosan javaslatokat. Vittorio Prodi. Sono minuti un po' elastici. Kicsit rugalmasak ezek a percek. Köszönöm biztos úr, hogy itt van, és különösen azért mondok annak köszönetet, azért a látogatásért, amelyet a földrengés által sújtott területeken tett Pontosan ebből szeretnék kiindulni, mert véleményem szerint különösen műholdas rendszerek felhasználásával felmérhetnénk a földrengés kockázatokat területeinken. Összekapcsolhatnánk az épületek energia hatékonyságát a földrengés megelőzéssel ahol tehát fennáll a földrengések lehetősége, ott mindkét dolgot meg lehetne tenni, hogyha ennek szükségessége bebizonyosodik. Másodszorban szeretném kiemelni, hogy én nem beszélnék harmadik ipari forradalomról, nekünk itt a társadalmunk, civilizációnk dematerializációs folyamatát is nyomon kell követnünk, illetve kísérnünk kell, hiszen az immateriális javakat elhanyagoltuk, amikor a közvagyonról, a közjúról alkottunk elképzeléseket. Szeretném kiemelni egy példaként a természeti erőforrások problémáját. Az elektronikus hulladékok esetében magasabb koncentrációk vannak, például gondolok itt a ritka földfényekre, aranyra és más ásványi anyagokra, és ezeket az elektronikus hulladékokat mindenképpen ki kellene használnunk. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Az elektronikus autókról szeretnék beszélni. Támogatom az ön kezdeményezését ezen a területen. Ma délután itt az MV-ben elfogadtunk egy szöveget, amely a Fedelen keresztül támogatja az elektromobilitás finanszírozását. Ez azt jelenti, hogy a újra feltölthető járművekről van szó az Európai Unió teljes területén meg szeretném öntől kérdezni azt, hogy remélhetjük-e mi hamarabb azt, hogy megállapodás születik a tagországok között, illetve a gyártók között, annak érdekében, hogy egyetlen európai egységes norma létezzen, amely az elektromos autókra vonatkozik. Fentartó fejlődésről is beszélünk ebben az összefüggésben, az elektromos autók meghajtása is egy ilyen e, téma. Azt gondolom, hogy gyorsan kell gondolkoznunk, és jól meg kell fontolnunk a döntéseinket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Néha már egy koncernen belül is nehéz egy csatlakozóban megállapodni, ennyiben, tehát ez egy nagyon fontos feladat. Zárásképpen Maszé Kukovics kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr, amiért egy ilyen világos módon bemutatta a harmadik ipari forradalmat. Ennek összefüggésében szeretném kérdezni, hogy mit gondol a szolgáltatási forradalomról. Azokra a szolgáltatásokra gondolok, amelyeket az egészségügy, az idősebbek és a turizmus területén nyújtanak. Milyen lesz a turizmus a jövőben? Hogyan fogy, fog az idegenforgalom ki, alakulni az elkövetkezendő tíz évben? Lesz-e pozitív hatása a növekedésre, lesz-e negatív hatása adott esetben a környezetre és az egészségre? Ami az ipari forradalmat illeti, a következőt kérdezném. Miért nem Említette az információs és kommunikációs technológia hatalmas szerepét, hiszen nem értünk még ennek a fejlődésnek a végére. Amerika világosan megelőzi Európát. Mégis úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, amelyel többet kellene foglalkozni. Ami az erőforrásokat illeti, mi a helyzet az egészséges élelmiszerekkel? Elnök, köszönöm szépen. Zárásképpen pedig ismét a biztos úr kap szót, hogy megválaszolhassa a kérdéseket. Komisszár. Speravo che l'onorevole Merkis fosse... Reméltem, hogy Merkis asszony egyetért velem. Megpróbálom most meggyőzni őt azt illetően, hogy mégiscsak egyetértünk. Ön a forradalom eredményeiről beszél, de hogy elérjük az eredményeket, ahhoz egy kezdetre is szükség van. Legalábbis el kell döntenünk, hogy meg akarjuk csinálni a forradalmat. Mert hogyha egy csettintésre már meglennének a forradalom eredményei, akkor minden túl könnyű lenne. A világtörténelem könyveiben maradandó személyiségként jelenik meg, ha ilyen gyors forradalmat tudnék lebonyolítani. Tehát meg kell kezdenünk, ahol lehetséges ezt a folyamatot, ambiciózus célokkal. Én kész vagyok arra, hogy a nyílt tengeren hajózzak, nem akarok part mentén csónakázni, de ahhoz, hogy elérjünk Amerikába, ahhoz, hogy annak idején Kolumbusz felfedezze Amerikát, ahhoz is hosszú útra volt szükség. Egy kulturális forradalomra mindenek előtt. Tehát szeretnék előrelépni, nem kívánok leragadni, ambiciózus célokat kívánok elérni, de ehhez egyes akadályok meghaladására is szükség van, illetve egyes szakaszokon át kell haladni. Talán nem értünk egyet a módszertant illetően. Ön azt szeretné, hogyha gyorsabban haladnék. Azt hiszem, hogy ugyanezeket a célokat el tudjuk érni. Ezek nekem is nagyon fontosak, de ez időre van szükség. Én pragmatikus embernek tartom magam. Nem akarok olyas valaki lenni, aki mindenféle ígéretekkel dobálózik, és aztán nem képes ezeket betartani. Ami a nanoanyagokat illeti, szeretném ezt a kezdeményezést jó eredménnyel lezárni. A parlament 2009-es állásfoglalásában vetette ezt fel. A következő közleményünket egy szolgálati ö, dokumentum kíséri majd a nanoanyagok helyzetéről a piacon, beleértve az egészséghez, biztonsághoz kapcsolódó anyagokat, megfelelve a parlament kérésének. Ami pedig a szabványok kérdését illeti, több kérdésben is felmerült ez, beleértve az elektromos csatlakozók kérdését. Az elektromos csatlakozók egyik legbonyolultabb témát jelentenek biztosi ténykedésem során. Két álláspont van itt, látszólag két álláspont. Az egyik a francia olasz ipar álláspontja, a másik pedig a német iparé. Valójában nem mindig így van, mert az olasz ipar egy része a német álláspontot favorizálja, tehát nagyon összetett a helyzet. Megpróbáltam egy kompromisszumos megoldást találni a felek között, elértünk egy megállapodást az autók csatlakozójáról, a fali csatlakozókat illetően, aztán a hatástanulmányal kellett beavatkoznom, hogy a megállapodás létrehozását meggyorsítsam. Azt hiszem, hogy a legjobb megoldás az lehet, hogy egy átmeneti időszakot követően elfogadjuk azt a javaslatot, amely szerintem a legtöbb támogatásra talál. Ez a német javaslat, de majd megnézzük, hogy mi lesz a hatásvizsgálat eredménye. Egy átmert időszak után meg kell állapodnunk. Hogyha valaki nem akar átmert időszakot, az is egy dolog, de hogyha magának a legjobbat akarja valaki, akkor lehet, hogy mindenkinek a legrosszabb lesz. Tehát én azt hiszem, hogy a hatástanulmányjal kell indulnunk, mindenképpen megállapodást kell találnunk az autó csatlakozókat illetően, de a fali csatlakozókat illetően is azt hiszem, hogy nincs értelme leragadni egy álláspontnál, hiszen a végén aztán semmiféle eredmény nem születik senki számára. Megpróbáltam honfitársaimat meggyőzni, hát ez nem volt könnyű, most sem könnyű. Prodi úrnak címzem, hogy teljes mértékben egyetértek a műholdak alkalmazásával, hogy ezeket az éghajlatváltozás elleni küzdelemben felhasználjuk, a vízkészletek kapcsán is Gutierrez asszonynak válaszolva. A műholdakkal kapcsolatban is kívánunk szervezni egy konferenciát, a földfelszín megfigyelése alapvető jelentőségű, akkor is, amikor az afrikai barátaink érdekéről beszélünk, akik az asszályt, illetve nagy érdekkel viselkednek ezen projekt iránt, vagy itt van még a földrengések előrejelzése. Tegnap este azon találkozó során Modernában, amelyet lebonyolítottunk, az Európai Unió a GMS rendszert, mint más katasztrófa helyzetek esetén rendelkezésre bocsájtotta. A legutóbbi földrengés alkalmával is így történt ez. Elő kívánok készíteni egy kísérleti projektet az építőipar területén. Talán az építőiparral kapcsolatos cselekvési terben mutatnánk ezt be. Itt megpróbáljuk az energia megtakarítást összekapcsolni, tehát a környezetbarát épületeket és az euró most itt ez a nyolcas számú kísérleti projekt, amely azon térségekre vonatkozik, amelyeket földrengés sújtott. Itt felmerült a, a 8 euró kódex szabványosítása szakmai szereplők által. Az energiahatékonyság, illetve az antiszizmikus intézkedések összekapcsolása meg fog történni a magas földrengés kockázattal rendelkező térségekben. Ami pedig az idegenforgalom témáját illeti, ez alapvető jelentőségű a környezetvédelem szempontjából is. Sőt, az idegenforgalommal kapcsolatos közleményünk nagyon sokat foglalkozik a környezetvédő idegenforgalommal, Jelenleg foglalkozunk a partmenti turizmussal, Damanaki biztossal, és partmenti területeink védelme az egyik fő szempont. A kulturális idegenforgalom és a környezeti értékeink védelme, valamint a történelmi városmagok védelme is szerepel majd azon szövegben, amelyet a bizottság júliusban fogad el. Öttinger, Kallas és Cruz biztos urak javaslatára. Az ITC-t illetően teljes mértékben egyetértek, ez nem feledékenység volt. Az ide, a kommunikációs technológiák nagyon fontosak ezen a ipari forradalom során. Az idegenforgalmi politika. Én az idegenforgalmat kulcsfontosságúnak tekintem az európai növekedés szempontjából. Szerencsére tegnap a G20-ak a 25-ös pontban kiemelték, hogy az idegenforgalom ágazata alapvető jelentőségű a növekedés, az új munkahelyek teremtése szempontjából, és a G20-ak ösztönzi ezeket a szakpolitikákat, számomra fontos jelzést adnak, összhangban azzal, amit elmondtam. A bizottságon belül is új szabályokat javaslunk. A turista vízumok tárgyában rugalmasabb szabályokkal, olyan turisták számára, amelyek Európán kívüli országokból érkeznek, mint Kína, Oroszország vagy Dél-Amerika. Az idegenforgalmat tehát alapvető jelentőségű ágazatnak tekintem a környezetvédelmének szempontjából is, tehát teljes mértékben egyetértek, sőt, az kommunikációs technológiákat össze kell kapcsolni az idegenforgalommal. Aztán idegenforgalmi struktúránk problémája éppen az, hogy ez nem eléggé ipari jellegű ágazat. Megpróbáljuk bevonni az ipari ágazatokat és az idegenforgalom ágazatát annak érdekében, hogy az európai idegenforgalom egyre versenyképesebb, korszerűbb, környezetbarátabb, kevésbé szennyező infrastruktúrákkal rendelkezzen. Ez valóban kulcsfontosságú elem lehet a növekedés szempontjából. Az Európai Unió valamennyi országában az idegenforgalom 10-12 százalékot képvisel Nagy- britannia és nagyon erőteljesen érdeklődik ezen ágazat szem iránt. Tehát itt gondolok még az élelmezés, táplálkozás kérdésére is, a magas európai minőség az agrifood esetében is fontossá válik, mert az idegenforgalom, az agrifood, a kultúra, ez, ezek, valamint a textilipar, a divat, a magas minőségű divat. Itt most, hogy a Rich ről beszélünk, azt kértük a vállalkozóinktól, hogy hozzanak áldozatokat ezen szabályokat illetően, a textil termékeink minőségen nagyon erőteljesen versenyképes az egészségvédelme szempontjából is azok számára, akik az általunk gyártott ruhadarabokat viselik, mert vállalkozóink számára kötelező a REACH szabályainak tiszteletben tartása. Megpróbáltam ezt a harmadik ipari forradalomra vonatkozó stratégiát visszavezetni az idegenforgalom ágazatára is, amelyet én kulcsfontosságúnak ítélek. Mindezen dolog, amiről említést tettem, egy nagy mozaik kockája, egy-egy kocka ezen politikai mozaikban, amelyet létre kell hoznunk, és a bizottság a parlament támogatása nélkül semmit nem tehet, ezért próbáltam mindezt ma kifejteni, amin dolgozunk, remélve, hogy továbbra is számíthatok egyetértésükre, természetesen nem kritika nélkül egyetértésükre, de mindig konstruktív egyetértésükre, természetesen élek majd valamennyi javaslattal, amelyet ezen meghallgatás során kaptam, tisztelt elnök úr. Herr Kommissar Tajani, ich bedanke mich recht. Tajani biztos úr, nagyon szépen köszönöm a szakbizottság nevében a lehetőséget, hogy ma 90 perces eszmecserét folytathattunk önnel. Kérdéseket tehettünk fel, ön kimerítően válaszolt is, mindenki sorra jutott, és biztosíthatom a felől, hogy a harmadik ipari forradalom hoz egy partnere biztos van, ez pedig az Európai Parlament Környezetvédelmi Szakbizottsága. Mindenképpen akcióba lendülünk, minden egyes nap tulajdonképpen foglalatoskodunk ezzel a harmadik ipari forradalommal, és ha ön a gyakorlatba is át szeretné ültetni azt, amit ma bejelentett, akkor biztosan számíthat ránk, megbízható partner leszünk mindenben. Köszönjük a mai látogatását, és remélhetőleg hamarosan újra itt üdvözölhetjük a legnagyobb jogalkotói szakbizottságban, itt az Európai Parlamentben. Moment, die sitz... Egy pillanat, még nincs vége az ülésnek, folytatjuk még. Holnap találkozunk, 10 órakor szavazunk, és 9-kor, ahogyan mindenki értesült róla, koordinátorok ülése lesz. És most akkor hivatalosan vége az ülésnek, mindenkinek szép estét kívánok. Holnap folytatjuk ebben az illusztris társaságban a munkát.